Right, um, good afternoon everybody. We'll, we'll start the meeting. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy megkezdhetjük a mai ülésünket, mert azért elég sokan itt vannak azok közül, akik számára fontos az első napi rendi pontunk. Először egy bejelentésem lenne. Szeretnék elnézést kérni azért, mert nincsen senkinél dokumentum, csak azoknál, akik maguknak kinyomtatták. Sajnos a print shop még mindig Luxemburgban található, és Luxemburgból érkeztek a kamionokkal az anyagok, de a miénk és még három másik szakbizottság anyagai még mm, most pakolják ezeket. Úgyhogy elnézést kérünk. De azért reméljük, hogy ettől függetlenül érdemi vitát tudunk majd folytatni. Kérhetem, hogy a napi rendet elfogadjuk az utolsó módosításokkal együtt, vagyis a Leinen jelentést azt levettük a napirendről a derivatívákkal kapcsolatban, ezt majd Strasbourgban fogjuk 8-án, március 8-án megvitatni. Úgyhogy ezzel együtt akkor elfogadottnak tekinthetjük a napirendet. A második napirendi pontunk a november 9 10 i november 23-ai és december 7 i jegyzőkönyvek elfogadása. Ezekkel kapcsolatban vannak-e megjegyzések? Ha nem, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük, és most az elnök közvel, közleményei következnek. Elmondtam már, hogy lesz egy különleges ülésünk Strasbourgban, Mm, március 8-án hétfőn, 7 órakor, este 7 órakor. A napirend akkor majd a Leinen jelentésről fog szólni, tehát a derivatív piacok és a jövőbeli kapcsolódó politikák. Most akkor az ötös napi rendi pontra térnénk rá, amely a közös hozzáadott értékadó rendszerről szól a számlázási szabályok tekintetében. David Kázai a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nem túl sok módosító érkezett, és ami érkezett, az is egész egyszerű volt, ezért azt hiszem, hogy rövid lehetek, és inkább a vitás kérdésekre tudok koncentrálni. Összességében 10 módosító indítvány érkezett, ebből kettőt én magam nyújtottam be. A sajátjaim arra irányulnak, hogy a cash accounting schemehez a kkv is kapcsolódjanak. A jelenlegi szabályok szerint a kis és középvállalkozások az ilyen készpénzzel számolási rendszereket, azaz a bevételek és a kiadások alapján számolhatják el az áfát, a javaslat kötelezővé tenné a tagállamok számára azt, hogy ezt a lehetőséget megnyissák a KKV-k előtt, ami nagyobb rugalmasságot adna a KKV-knak, hiszen így eldönthetik, hogy melyik módszer jobb és kedvezőbb számukra, és ez, jó napot kívánunk, ez pedig a újabb kezdeményezéseink mellett pontosan azt a célt szolgálja. A második pedig azzal foglalkozik, hogy a a számlákat mennyi ideig kell megőrizni. A hát, ha jelenlegi 6 évet 5 vagy 3 évre kell csökkenteni, szerintem a számlák megőrzése igazán nem jelent óriási eh, igazán nem jelent óriási eh, extra terhet, főként, hogyha elektronikus számlákról beszélünk. A TWC a 2008-ban készült jelentés alapján eh, azt tudjuk, hogy 5 és 7 év között alakul a számlák megőrzésére vonatkozó szabály, harmonizációt tervezzünk, ezért szerintem a bizottság javaslatában az 5 és a 7 év átlagát vették, a 6, évet, ami, ami tökéletes kompromisszum, de hogy elektronikus formátumban őrizzék meg a számlákat, az mindenki számára egyszerűsíteni a dolgokat, ezért az erre vonatkozó módosító indítványokat magam is támogatom. Ez ügyben pedig szívesen eh, tárgyalok további a szöveg további tiszt finomításairól annak érdekében, hogy lehetővé tegyük, hogy a cégek a papíralapú számlákat eh, elektronikusan tárolják. Támogatom a bizottság azon javaslatát, miszerint eh, egyformán kell kezelni a papír és elektronikus papíralapú és elektronikus számlákat, ez mindenkinek az előnyére szolgálna, E, és az elektronikus adat csere és az elektronikus e, aláírás e, hiánya sem szabad, hogy hátráltassa ezt a folyamatot. A tagállamok egyes tagállamokban már most is egyformán kezelik, egyformán bánásban részesülnek a papír alapú és az elektronikus számlák az e- digitális aláírás és adatcsere ellenére igazán visszaélésekre nem került sor ezekben a tagállamokban az új számítástechnikai eszközök, például az adatbányászat segítségével e, felderíthetőek a számlák e, következetlenségei, nem hogyha valamiféle visszaélés vagy következetlenség van, a, így az adatcsere feleslegesé válik. Arra következtetésre jutottak, hogy az elektronikus számlák használatának elterjedése várhatóan éppen, hogy csökkenti a visszaélések lehetőségét az új eszközök, mint az említett adatbányászat következtében. Ezért alapvetően Fox úr módosító javaslatával egyetértek a fiskális programmal kapcsolatban, és szeretnénk a módosítójának a pontos megfogalmazását még finomítani. Egyébként közel járunk már egy kompromisszumhoz. Köszönetet mondanék egyben mindazoknak, akik segítettek az ele... jelentésem megfogalmazásában. Úgy vélem, hogy a módosítókról, hogyha megállapodunk, akkor egy olyan szövegről tudunk majd szavazni, ami mindenki számára elfogadható lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy az árnyékjelentéstevők is szeretnének felszólalni. Először Fox úr következik és aztán, hogyha többiek is kívánnak majd hozzászólni, akkor azután ők. Um, Köszönöm elnök, ez, elnök asszony, az ECR frakció elégedett uh, a jelentéssel, hiszen közös célunk az, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük, illetve tiszteletben tartsuk a tagállamok azon um, hatáskörét, hogy a szabályaikat maguk alkossák meg, tudjuk támogatni éppen ezért Kazaurat következő területen 1-es, 2-es, 6-os, 8-as, 10-es és 11-es módosító, hiszen ezek az adminisztratív terhek csökkentését e, segítik. 3, 5-ös és 7-es módosítót is támogatjuk, mert ezek a, e, a tagállamok mozgásterét változatlanul hagyják. A 4-es e, módosító pedig tisztázza a jelenlegi jogszabályi keretet, azonban nem tudjuk támogatni az előadót a 9-es módosító ügyében, bár Kazaurral szívesen dolgozunk egy elfogadható kompromisszum megtársa érdekében. Egyetértünk azzal, hogy a szakmai segítségnyújtás és adatcsere segítendő annak érdekében, hogy a tagállamok adminisztrációs rendszere jobban működjenek, de nem véljük azt, hogy további pénzügyi segítséget kellene nyújtani. Ehhez úgy véljük, hogy ez tagállami felelősség. A Stedel és Schmidt urak módosítóit ezt is támogatni tudjuk, hiszen ezek is az administratív terhek csökkentését szolgálják. Úgy látom, hogy mások nem kívánnak hozzászólni, vagy esetleg uh, Schmidt úr? The liberal group from the ALDE group, but he has not arrived because he's in Copenhagen in, and he has problems to, to arrive to Brussels and he has sent me just some comments uh,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 Eh, in za to, kar predlagamo v Se sliši Elnök. Úgy tűnik, hogy nincsen eh, a mai napon az ön anyanyelve a tolmácsolandó nyelvek között. Nem tudom, hogy esetleg eh, angolul vagy valahogy máshogy Sajnos nincsen tolmácsolás, nem kértünk a mai napra. Lehet, hogy következő alkalommal kicsit szerencsésebb leszek. Na hát szeretnék én is Kázá úrnak gratulálni a munkájához. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy közösen erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások számára az administratív terheket csökkentsük. Mint ahogy mindannyian tudjuk, 19 millió KKV működik Európában, és éppen ezért nagyon fontos, hogy most a gazdasági válság idején minél inkább támogassuk őket, segítsük őket abban, hogy a szolgáltatásaikat el tudják végezni, a munkájukat el tudják végezni, és ne terheljük őket további terhekkel, olyan terhekkel, amelyeket például az adóhatóságuk is megvalósíthat hatnak. Konstruktívan próbálok hozzáállni a kérdéshez, és a módosításaim is ebben az irányba mutatnak, tehát hogy az administratív terheket még inkább csökkentsük a lehető legnagyobb mértékben, és szeretném azt kérni, hogy támogassák a módosításaimat. Gondolok például a 18-as módosításra, amely a számlák lefordításáról szól bizonyos nyelvekre. Nos, hát mi úgy gondoljuk, hogy ez további terheket jelenthet, főként a kicsi vállalkozásokra, és hogyha szükséges a fordítás, akkor azt szervezzék meg az adóhatóságok, és ne a vállalkozásokat terheljük ezzel a feladattal. Aztán más módosításaim szintén ebbe az irányba mutatnak, és várom, hogy ezt az új irányelvet minél hamarabb elfogadhassuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérünk, amiért nem biztosítottunk az ön anyanyelvén tolmácsolást. Dima úr a bizottságtól esetleg hozzá kívánna szólni ehhez a rendi ponthoz? Okay, yes, Mr. Dima. Thank you very much. Uh, and... Köszönöm szépen. Úgy véljük, hogy a módosító indítványok mindegyike az Európai Bizottság eh, javaslatának a szellemét eh, tükrözi, ezt valóban üdvözlendőnek tartom. Egyes módosítókra nem reagálnék, inkább eh, egy-két olyan három kérdést ragadnék ki, amelyek kell foglalkoznak ezek a módosítók. Először is szeretnék beszélni arról a kérdésről, hogy a számlákat milyen formában kell megőrizni, tárolni. Az Európai Bizottság a 247 per 2-es e, jelenlegi irányelv 247 per 2-es e, cikkének törlését javasolja, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül papír formában kellene ezt, ezeket a szemlákat tárolni. Ami a szemlek megőrzésére vonatkozó határidőt, vagy időt, időszakot illeti, külső tanulmányokat vetünk alapul, és ezek alapján arra következtetésre jutottunk, hogy a hat év jól tükrözi az európai átlagot, és ez ellenőrzési célokból is indokoltnak látszik az adóhatóságok számára, az adószervek számára is e, fontos. A három év az túl kevés lenne, véleményünk szerint. A javaslat egésze azt a célt szolgálja, hogy az indokolt adóellenőrzési e, szempontokat valahogy e, összhangba hozzuk az administratív terhek csökkentésének célkitűzésével. Persze tiszteletben kell tartanunk az adóellenőrzési szempontokat, a 18-as módosító például jó példa ez ezt, hiszen a mi megközelítésünk az volt, hogy szisztematikusan, rendszerszerűen nem várható el a cégektől, hogy lefordítsák a számlákat, de indokolt kivételes esetben igen. Végezetül a 19-es számú módosítóra, hogy amelyre Fox úr is, amit Fox úr is említett, a tagállamok közötti együttműködés javítása roppant fontos az Európai Bizottság szempontjából legalábbis. Mi nagyon sokat dolgoztunk ezen. Mi úgy véljük, hogy nem az ÁFA irányelvbe való nyelvezet ez, hiszen a fiskális program és egyéb jogszabályok pontosan ezt a célt eh, szolgálják. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük, Káza úrhoz fordulok. Szeretné összefoglalni az eddig elhangzottakat? Köszönöm szépen, máltai nyelven fogok most beszélni, ugyanis szeretném, hogyha lennének még tolmácsok a következő a szakbizottsági üléseken is Málta nyelven. Nagyon örülök ancoknak a megjegyzéseknek, amelyeket mai napon hallhattam, és azért van is még elegendő időnk arra, hogy kompromisszumokat tudjunk kötni a módosítások tekintetében. Úgy gondolom, hogy a bizottság kezdeményezésének, illetve a jó magaménak is az a fő célja, hogy a bürokráciát csökkentsük a KKV-k számára, és biztosítsuk azt, hogy a tagállamoknak szabadsága legyen ilyen irányba működnie, és hatékonyabb rendszereket hozzanak létre, mint amilyenek ma léteznek. Nagyon örülök az árnyékjelentéstevők munkájának, illetve a szakbizottsági kollégák munkájának is, és szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy amikor legközelebb erről, jelen, erről a jelentésről um, szavazni fogunk, akkor már minden bizonyan olyan jelentés lesz, amely mindenkinek megfelel. Elnök, köszönöm szépen. A szavazás március 16-án a szakbizottság ülésen lesz, illetve a plenárison az áprilisi ö, plenárisra kerül majd ez be. Most pedig következik a hatos napirendi pontunk, Európai Beruházási Bank 2008-as éves jelentés, Győri Enikő. Tisztelt kollégák! Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki adott be módosító indítványt. Tudjuk, hogy itt egy véleményről, egy opinionról van szó, és hát komoly terjedelmi korlátok vannak ilyen esetben és nagyon örülök hogy ezzel a eighteen módostó indtvánnyal sikerül alaposabbá és pontosabbá tenni majd ezt a, ezt a véleményt. talán emlékeznek amikor én itt bemutattam a bizottságban a, a véleményt akkor kiemeltem hogy melyek azok a fő kérdések amelyekkel szeretném hogyha foglalkoznánk az EIB 2008-as tevékenységével összefüggésben. Az egyik, hogy válságkezelésben mit nyújtott, a másik, hogy mennyire tudta a prioritásait a válságkezelés szolgálatába állítani, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások helyzetbehozására, illetve hogy, hogy mennyire jutnak el az EIB hitelei a célzottakhoz, mennyire ö, jól hasznosulnak ezek a források és amikor a módostó indtványokkal kapcsolatosan kialaktottam a véleményemet akkor is azt vettem figyelembe hogy ez a fókusz ez megmaradjon. nagyon örülök viszont annak hogy ugye én a terjedelmi korlátok miatt az eib úgynevezett external action tehát külső tevékenységével nem tudtam már foglalkozni hogy gy most a módostó indtványok révén ezzel is tudunk foglalkozni tehát ezzel is gazdagodik a szöveg azokat a módostó indtványokat amelyek megváltoztatták volna a fókuszt azokat nem nagyon tudtam elfogadni de nagyon örülök hogy például az external mandate tekintetében haglund úr javaslataiból kiindulva egy azt gondolom hogy jó kompromisszumos szöveget tudtunk kidolgozni. azokkal a módostó javaslatokkal is bajban voltam amelyekben úgy láttam, hogy bizonyos tárgyi tévedések vannak, nem korrektek a számok, itt ezekhez nem, nem tudok plusz jelet tenni. Nagyon szerettem volna, hogyha a transzparenciára vonatkozó Zsoli asszonytól érkező módosító javaslat tekintetében tudunk egy kompromisszumra jutni ott azonban sajnos ez nem, tudott kialakulni tehát ott ugyan én nagyon fontosnak tartom hogy átláthatóan gazdálkodjon az eib de az a negatv hang ami a szövegben van a módostó javaslatban azt én erősnek éreztem és ezért itt nem tudtunk dűlőre jutni egymással. nagy örömmel elfogadtam a berman úrnak a szocialisták részéről a hetes módostó indtványát fontosnak tartom amit ő abban emlt Strejcek úrnak a 14-es módostó indítványát. És végül egy, kérdésben, ami láttam, hogy Berman úrnak a szocialisták részéről egy központi kérdés az, EIB külső tevékenységével kapcsolatosan, az a 15-ös módostó indítvány volt, amelyben ő nehezményezi, hogy az EIB hitelekből kevesebb jut Ázsiába és Latin Amerikába, illetve az akcs országokba. Itt próbáltam egy kicsit utána járni, hogy pontosan hogy is van ez. Ez igaz, hogy a 2008-as évben csökkentek ezek a hitelkihelyezések, de például a 2009 as évre már nagyobb az összeg, mint 2007-ben, tehát itt nem beszélhetünk egy tendenciáról, ez egy egy évre jellemző adat. Én ezért ezt a módostó indítványt így nem tudom támogatni, hiszen nem arról van szó, hogy az EIB ezen területekről elvonna pénzt, vagy, vagy kevésbé tartaná őket fontosnak. Tehát mondom, itt érdemes a tendenciát nézni, és ez egy egy kiragadott év, év történése, tehát én nem szeretném, ha ebből messze menő következtetéseket vonnék le. Még egyszer nagyon megköszönném a shadow a, a munkáját, és biztos vagyok benne, hogy így az elfogadott módosítókkal jobb lesz a szöveg. Köszönöm szépen! Um, Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy esetleg a szárnyék jelentéstevők hozzá kívánnak-e szólni. Udo. Elnök asszony. A ö, frakcióm felelőse, ezért a témáért most nincs jelen, ezért én szólnék a nevében. Először is gratulálok a jelentéstevőnek ezért a szövegért. Ö, hiszen egyetértünk az általános kompromisszummal, amelyet sikerült kialakítani. Az ágazatokat illetően, az új jogi helyzetet illetően máshogyan kell értelmezni a mandátumot, tehát az Európai Beruházási Bank arányosan kell, hogy képviselve legyen, az a különböző régiókban, és helyesen kell, hogy elossza a tevékenységeit, illetve az Európai Fejlesztési Bankkal is ilyen értelemben működjön együtt. Ez nagyon fontos volt. Ugyanakkor a jelentéstevő azt is említette, és ezzel is egyetértünk, hogy két alapvető téma van, amely a módosítóinkban is megjelenik. Egyre nagyobb figyelmet kell szentelni a KKV körülményeinek az Európai Unióban, ugyanakkor más régiókban is, anélkül, hogy elhanyagolnánk vagy hátrányba ö, szorítanánk a ö, nemzetközi piacokat. Remélem, hogy a módosítóinkat támogatják majd. Ami a többi módosítót illeti, különösen a zöldek módosítójára utalnék e tekintetben, nincs ellenünkre az az elképzelés, hogy szociális jellegű, vagy környezetvédelmi jellegű legyen az Európai Beruházási Bank orientációja. Ezt még meg kell vizsgálnunk részleteiben, és a különböző üléseken is meg kell vitatnunk ezt a kérdést. Mm. Meg kell azt is vizsgálnunk, hogy melyik szakbizottság felelős melyik ágazatért, hogy nem mindig ugyanazokon a, ugyanazokon a témákon vitázunk a szakbizottságokkal, hiszen van a környezetvédelmi szakbizottság is, vagy a fejlesztése, amely szintén érintett ebben a kérdésben, megpróbálunk konstruktívak lenni a tekintetben. Köszönöm szépen, esetleg mások? Igen, jelentéstevő asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Természetesen nem vagyunk túlságosan elégedettek hogy módosítóinkat nem fogadta el lényegében. Noha a kompromisszumos tárgyalások során megpróbáltuk önt erre ösztönözni. Megállapítom, hogy egyes módosítóinkban az a kívánalom szerepelt, hogy a szociális piacgazdaság irányába mozduljunk el, és az átláthatóságot feltételez a bank tevékenységeit illetően, különösen azokat illetően, amelyeket közforrásokból finanszíroznak. Ezek a módosító indítványok azt hiszem, hogy a józan ész irányába mutatnak, ezt tükrözik, éppen ezért nem vagyunk elégedettek, hogy ezeket a pontokat illetően nem tudtuk ezeket a módosítókat beépíteni a szövegbe. Véleményem szerint nincs feladat, olyan feladat megosztás, amely például a fejlesztés, illetve a környezetvédelmi szakbizottságot is bevonna, hiszen ezek más területekért felelősek, a gazdasági szakbizottság pedig a gazdasági feladatokkal foglalkozik. Azt hiszem, hogy ezt a vitát magunk mögött kell hagynunk, és kívánatosnak tartjuk, hogy újabb megbeszéléseket folytassunk a e kérdésről, vagy újabb tárgyalások vitákat kezdjünk, e tekintetben, hogyha erre lehetőség van. Sorry. Anybody else, any other shadows indicating? No, I, I believe Mr. De Krayencourt from the EIB is here. Does he wish to speak? Yes. Okay. Thank you, Mrs. Chair. Um, yes, just very... Köszönöm elnök asszony, csak nagyon röviden. Először is köszönöm az előadónak, Győri képviselő asszonynak kiváló munkát végzel. Egy kiváló volt az együttműködés is vele. Szívesen osztottuk meg vele a rendelkezésünkre álló információt. A 2009-es adatok már rendelkezésünkre állnak. Ezeket a hét végén fogja az elnökünk a sajtó előtt eh, bejelenteni. Két számot megelőlegezhetek. Először is a válságra való reakciónk keretében a bank a hitelezést 80 milliárdra emelte, ami még magasabb, mint a, mint a várakozások mondtak, ami pedig a KKV-kat illeti. Ugyanezt eh, mondhatjuk el, sőt még jobb a trend, hiszen a KKV-knak folyosított hitelek 15 eh, milliárdot tett ki 2009-ben, eh, ez a 2007-es év háromszorosa, és érdemes még azt is megemlíteni, hogy az új tagállamok, amelyeket mindig különös figyelemmel követünk, hatszorosára nőtt 2007-hez képest a hitel kihelyezés eh, aránya kkv ról beszélünk még mindig. És akkor még a minőségi szempontokat nem is említettem, amelyről pedig már korábban többször beszéltünk. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy az átláthatóságot szem előtt tartsuk, a hozzáadott érték eljusson a KKV-khoz. A bázis pont ban kifejezett részesedési arány szeretnénk, hogyha ez emelkedne, de a piaci helyzetet is meg kell vizsgálni, hiszen a közvetítő bankokat nem tudjuk igazán komolyan befolyásolni, hiszen ők vállalják a kockázatokat, valamikor több, valamikor kevesebb ez. A nagyobb kockázatvállalás a kkv irányába is felmerült, új eszközökön dolgozunk, úgynevezett mezzanin hitelezés, vagy félemelet hitelezés nevet viseli ez. Az eredményjelző tábla kidolgozása nagyon jó ötletnek tűnik, ezzel már dolgozunk is, a sőt több, még több közös pénzügyi eszköz kidolgozása is kiváló gondolat, ezen is dolgozunk már. Ha megengedik, akkor részleteiben nem reagálnék. A DEVE bizottság módosítóira reagálni, mert itt tényszerű hibákat is találtunk, illetve a politikai orientáció eh, az, az önök feladat, a politikai döntéseket hozni nem a miénk. Köszönöm. Uh, Mrs. Győri, you want to... Győri, szeretne. Csak nagyon röviden köszönöm az összes hozzászólást a módosítók tekintetében. Én azt gondolom, hogy sem a szocialistákkal sem a zöldekkel abban a tekintetben nincsen vitám hogy a környezetvédelem illetve a szociális szempontok rendkvül fontosak. én azt gondolom ahogy krahenkor úr is emltette az előbb hogy pontosan ez a váltás illetve a válságra való reakció az megtörtént. én azt gondolom hogy ezt helyesen menedzselte az eib. Én, nekem a megfogalmazásokkal volt problémám tehát ott néhány módostó indtványnak olyan volt a a szövegezése, hogy abból mintha az derült volna ki, hogy az EIB ezen kérdésekkel, hogy környezetvédelem vagy szociális szempontok nem is foglalkozott volna. A transzparencia az nekem szívügyem, ugye adóügyi shadow jelentéstevőként ezt én nagyon szívemen viselem, és nagyon sokat szeretnék még tenni annak érdekében, hogy az uniós pénzek, például az EIB hitelek is átlátható módon áramoljanak, de azért ha olyan módostó indtványt adjunk be hogy az eib tegye transzparenssé a hitelfolyóstást akkor azzal azt mondjuk hogy jelenleg egyáltalán nem transzparens. úgyhogy én itt próbáltam több kompromisszumos szöveget is javasoltam képviselőtársaimnak, ami ők nem fogadtak el, ragaszkodtak az eredeti nagyon kemény szöveghez, és így én azt nem tudtam elfogadni. Úgyhogy sajnálom, hogy a more transparent kifejezést azt nem sikerült elfogadtatnom. De még egyszer nagyon köszönöm az együttműködést, a közös munkát, és azokban az irányokban, amelyekben bullmann úr is említett, azt gondolom, hogy el fogunk tudni majd indulni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönjük szépen Győri képviselőasszonynak. Uh, lássuk most a határidőket, a menetrendet a szavazásra 23-án, február 23-án kerül sor, ez az holnap. Március 15-én uh, van a következő, és ezért márciusi második plenárison napirendre kerülhet. Ha csak nem beamenkül. Ezzel tovább is léphetünk a hetes napi rendi pontra, az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és a gazdaság élénkítés eh, érdekfeszítő témája következik. Liam Hangok következik a szocialisták részéről. Parancsoljon képviselőtársam. Merci, Madame la Présidente. Alors... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés alkalmat kínál arra, hogy a krízisből levont két tanulságot hasznosítsuk. Az első ilyen tanulság a költségvetési politikák anticiklikus szerepére vonatkozik, melyek a válság során bizonyos sikerrel kerültek alkalmazásra hiszen bizonyos fellendülés tapasztalható. Persze erről még csak óvatosan kell szólnunk. A második ilyen tanulság pedig az, hogy a piacok, amelyek a kockázatértékelő ügynökségek értékelése szerint nagy kockázatnak voltak kitéve, értékeltük a különböző kockázatok szintjét, itt például utalnék Görögország problémájára, amely mindennek előtt az adó ügyekkel függ össze. Spanyolország az egyik legjobb diák volt, amikor a strukturális reformok alkalmazását vizsgáltuk, mindig úgy állt arra, ahogyan, a bizot, ahogyan ezt az Európai Bizottság javasolta. Azonban Spanyolországban Spanyolország is ki van téve a piacok túlértékelésének. Nos, ez a jelentés tehát alkalmat ad arra, hogy ezen két kulcskérdést bizonyos távolságtartással vizsgáljuk, hogy a költségvetési politikák irányítását javasoljuk, javítsuk a jövőben, hogy a hitelértékelő ügynökségek a jövőben jobban tudják ezeket a helyzeteket értékelni. Ami a költségvetési politikát illeti, a jelentés javasolja, hogy a stabilitási ö, paktum felülvizsgálatánál maradjunk, illetve a 2005-ös felülvizsgálat eredményénél, hiszen ez a tagállamoknak rendelkezést ad arra, ö, lehetőséget ad arra, hogy hogy a szabályoktól eltérjenek, így például recesszió esetén, a tagállamok valamilyen módon kilábalhattak a válságból. Hogyha pedig elméleti szinten gondolkodunk el ezen a kérdésen, akkor a jelentés egészen pontos kritériumokat javasol. A költségvetési politikák anticiklikus kialakításának tekintetében, nos itt a bizottság maga is elismerte, hoz egy jó költségvetéspolitikai szabály. Mit is ajánlhatunk? Például azt is ajánlhatjuk, hogy addig, amíg a termelői kapacitások alacsonyabbak, mint ahogyan ez általában van a makrogazdaság szintjén, hogyha 85% alatt marad, tehát az a mutató, akkor lehetőség van arra, hogy a támogató intézkedéseket, az ösztönző intézkedéseket fenntartsuk. Azon intézkedésekről van szó, amelyeket a bizottság nem hagyományos eszközöknek nevez. És hogyha elérjük a termelői kapacitás szokásos szintjét, tehát meghaladjuk a 85%-os mutatót, akkor lehetőség nyílik arra, hogy az elsődleges költségvetés feleslegeit, töbleteit, arra használjuk fel, hogy az adósságokat leépítsük. És ez bizonyosan prioritást kell, hogy élvezzen, hogyha a teljes körű foglalkoztatottság a célunk. Ezek a szabályok tehát nagyon pontosak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a királybalási stratégia tekintetében is pontos ajánlásokat fogalmazzunk meg. Hiszen most nagyon nagy vita van arról, hogy 2010-ben a támogató intézkedések hatályukat veszítsék el, és ezen szabályok szerint az EU 27 tagállamában ahol nagyon alacsonyak a termelési kapacitások, tehát körülbelül 70% alatt vannak, vagy körül, tehát a szokásos ráta alatt maradnak, mégpedig jóval. Tehát itt, hogyha feladjuk ezeket a támogató intézkedéseket, akkor ezek a gazdaságok újra recesszióba kerülhetnek. Mi éppen ezért a támogató intézkedések fenntartását javasoljuk, és csak akkor javasoljuk a visszatérést az általános intézkedésekhez, amíg a termelői kapacitás, amikor a termelői kapacitás visszaáll a szokásos szintjére. Tehát a közkiadásokon belül egyfajta szociális ösztönzőre van szükség, hiszen megállapítottuk, hogy az európai szociális modell eszközt jelent a válság leküzdésére, és lehetővé tette, hogy a válságból viszonylagosan gyorsan kilábaljunk. A szociális szak, a foglalkoztatásügyi szakbizottságbeli kollégákkal is eszmét cseréltünk a jövőbeli nyugdíjrendszereket illetően. Meg kell vizsgálnunk, hogy melyik a legjobb megoldás az egészségügyi és nyugdíjrendszerek fenntartására. A jelentés második fontos pontja egy olyan területet tárgyal, amely valamennyünk szemére nagyon fontos, mégpedig a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságáról van szó. Egy kritériumot kell megállapítani, amelyet összhangba lehet hozni a költségvetés politika anticiklikus kialakításával. Először is azt kell kijelentenünk, hogy a gazdasági szakirodalomban nincs egyértelmű kritérium azt illetően, hogy hogyan lehet mérni a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságát. A közgazdászok ezt nem tudják megmondani. Csupán arról tudnak jelentést tenni, hogy a költségvetés rövid távú fenntarthatósága hogyan mérhető. Hogyha ugyanis a növekedési ráták az állami kamatszintek fölött vannak. Ebben a jelentésben azt ösztönözzük, hogy egy mutatót dolgozzunk ki, amivel a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága mérhető. Mégpedig oly módon, hogy továbbra is összhangban maradunk a költségvetés anticiklikus kialakításával. Itt a Maastrichti kritériumok és a, kritériumok és a stabilitási paktum kritériumainak összefogásáról van szó. Két ilyen kritérium van, amelyet javaslunk. Egyrésztről a költségvetési hiány, tehát a 3%-os mutató kiegészítendő a strukturális deficit mutatójával. Tehát a költségvetési deficittel Azt javasoljuk tehát, hogy strukturálisan változtassunk a helyzeten, annak érdekében, hogy a különböző tagállamok aktíváit helyesebben lássuk. Ugyanis ilyen mutatószámokkal sokkal precízebben lehet majd leírni azt, hogy az egyes tagállamokban hogyan is működnek a költségvetések, és a hitelminősítő intézetek, illetve a piacok számára, de talán az Európai Számvevőszék számára is világosabb helyzetet teremtünk ezzel, hiszen az Európai Számvevőszék is talán a jövőben majd az államadóságokkal kapcsolatban nagyobb szerepet kap majd a számvevőszék, ahogyan az Spermans Beres is korábban már javasolta, és ugyanakkor a bizottság kell majd, hogy értékelje az adósságfajtákat, és természetesen arra is szükség van, hogy hatásvizsgálatokat végezzünk, hiszen hogyha nem jól működik a rendszer, ugyan jelenleg éppen a tagállamok azok, amelyek kezükben tartják a legfontosabb kérdéseket. Hogyha gazdaságot akarjuk ösztönözni, és a az adóbevételeket állami támogatás formájában kívánjuk kiadni, akkor mindenképpen arra van szükség, hogy ezt átláthatóan tegye meg az adott tagállam. Éppen ezért az Európai Bizottság hatásvizsgálatokat is kell, hogy végezzen ebben a tekintetben. Thank you very much. Um... Köszönjük. Gunnar Hockmark a következő hozzászól a hosszú listán. Ó, köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak a jelentésért, amely roppant érdekes olvasmány, és kiváló vita, nyitó vita alap. Szeretnék egy valamit rögtön az elején leszögezni, ami a következő. Nincs nagyobb fenyegetés a munkahelyek, a jólét és a növekedés szemben, ami aláásná az államháztartást. A deficit nem old meg eh, problémákat. A gazdaságélénkítési politika tekintetében két megközelítés közül választhatunk. A szocialista frakció több pénzt rugalmasabb stabilitási paktum szabályokat követel, még nagyobb deficittel és több állami támogatással. A legtöbb kérdésben a szocialista frakció a szavazásban alul maradt, és a parlament alá a, a parlament a, a pénzügyi stabilitásra vonatkozó statokat. Azt mondták, hogy a spanyol, brit, amerikai példát kell követni az állami beavatkozás tekintetében. Most azonban láthatjuk, hogy ez hova vezet. Spanyolországban óriási az államadóság. A munkanélküliség 20%-ot is eléri. megduplázódott az államadóság, és e, egyre nagyobb kamatterheket jelent ez az állam számára. Ez óriási teher, amit e, jó néhány évig kell majd e, a hátán, a vállán cipelnie a brit gazdaságnak és társadalomnak, és a magasabb kamatteher, illetve a nagyobb állami hitelfelvétel pontosan ellenkező hatást vált ki, mint amit szeretnénk, nehezé teszi a pénzhez jutást a magánbefektetők számára. Láthatjuk, hogy ez hova vezetett, most már mindenki el tudja dönteni, hogy mi a jobb. A, ha kevesebbet költ az állam, kevesebbet vesz, kevesebb kölcsönt vesz fel, vagy ha pont a fordítotja történik. Ezek a kemény tények. Mind a kettő megoldást alkalmazták valahol Európában, és most könnyű mm, eldönteni, hogy melyik volt a célra vezetőbb. Most már valóban láthatjuk, hogy mi történt, és hogy mikor az exit stratégiák tekintetében miatt milyen politikát érdemes követni. Fontos, hogy ne kerüljünk Eh, abba a helyzetben, mint az európai gazdaság a 70-es években. Rugalmasnak kell lennünk, de kemény kézzel kell az államháztartást eh, kézben tartani, hiszen különben gazdasági jövőnket alássuk. Biztosítani kell azt, hogy amikor az költségvetési hiányt csökkentjük, akkor valahogy gazdasági élénkítő intézkedéseket is teszünk, a beruházási, befektetési, kereskedelmi lehetőségeket növeljük, az új piacok, piaci lehetőségeket pedig támogatjuk. Ami a fenntarthatóságot, a hosszú távú fenntarthatóságot illeti, szerintem egyértelmű, vagy könnyen látható, hogy az egyes tagállamokban tapasztalható óriási hiány, most nem is szeretnék senkit néven nevezni, jól mutatják, hogy ha az államháztartásban nem nincs igazán stabilitás, de nem stabil az államháztartás, akkor nem lehet nyakra főre költekezni, az állam nem költheti el azt, ami azt a pénzt, ami nincs meg neki. Miért van ez így? Túl sok tagállamban volt túl nagy a hiány, még a vás, mielőtt a válság beütött. Hogyha előre tekintünk, akkor arról kell beszélnünk, hogy hogyan lehet új játékszabályokat lefektetni, hogy hosszú távon is garantáljuk a stabilitást. Nem elég az, hogyha a a hiány tartják a tagállamok a gazdasági fellendülés jobb időkben. A fontos az, hogy ezekhez a, a, a korlátokhoz a max, ezeket a maximumokat ne haladják meg a tagállamok az eurózónában, akkor sem, amikor rossz idők járnak a gazdaságra. Elnök asszony, nem szabad uh, uh, hamis illúziókban ringatnunk magunkat, hiszen bárhogy is az Európai Parlamentben teljesen mindegy, hogy mi hogyan értékeljük az államháztartási hiányokat, a költségvetési hiányokat. A, a piac is megteszi ezt helyettünk, hiszen az adófizető polgároknak kell majd állniuk a kamatterheket, és a kamatlábak az egyes tagállamok által felvett kölcsönökre kivetett kamatok jól tükrözik, hogy a piac hogy értékel, és hát sokan nem örülnek az adófizetők közül, hogy nekik kell mm, megfizetniük ennek az árát. Fontos, hogy stabil gazdaságot teremtsünk állami és egyéni szinten is, és pontosan erre irányuló módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen. Először a szárnyék jelentéstevők következnek, és aztán a tagok. Karl Hedlund. Fru Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani ezért az érdekes jelentésért. Először is annyit bocsájtanék előre, hogy nagyon becs, nagyra becsülöm a megközelítését a stratégia kialakítását illetően ezen nehéz válság idején. hiszen itt az európai jóléti társadalom átalakításáról van szó, ahhoz kapcsolódnék, amit Hökmark úr mondott. A helyzet valóban komoly, valóban nehéz, az elmúlt hetek feleményeit is figyelembe véve, éppen ezért jó lenne, hogyha mindez jobban tükröződne az előttünk lévő jelentésben is. A jelentéstevő utalt arra, hogy hogyan lehet kezelni az államháztartás kérdéseit. Ez jó. És mindezt együtt azzal a tényel, hogy látnunk kell, hogy nehézségek vannak, a lakosságnak problémái vannak, tehát a kiadások területén megszorításokkal kell élnünk. Valahogyan ki kell lábalnunk ebből a válságból. Ezért úgy vélem, jó lenne, hogyha egyes részeket kiigazítanánk a jelentésben, hiszen itt bizonyosan politikai kérdésekről van szó a filozófiai kérdések mellett, azt illetően, hogy hogyan juthatunk ki a válságból. Hogyha megnézzük a különböző tagállamok számadatait az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott adatokat, akkor láthatjuk, hogy mennyi forrást tudnak felvenni az egyes EU tagállamok. A jelentésben az áll, hogy talán hosszú távú deficit kialakítására, kialakulására számíthatunk, és meg kell néznünk, hogy mennyi kölcsönt tudunk felvenni. A tagállamok körülbelül fele már elérte ezen a területen a maximális szintet és ezt jó magam, illetve a frakcióm is így látja, hogy e tekintetben módosítókra van szükség a szöveghez képest. A jelentéstevő azt is elmondta, hogy azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet a jóléti állam modelljét fenntartani. Természetesen van lehetőség megtakarításra az államháztartásban, ahogyan ez már elhangzott. A helyzet azonban komoly, és nem hiszem, hogy további állami kiadásokkal tudnánk javítani ezen a helyzeten. Köszönöm szépen. Fengigó következik. Köszönöm szépen a jelentést. Valójában a jelentés lehetővé teszi, hogy még alaposabban vitázzunk az alapvető különbségeket illetően, hiszen van itt egy másik jelentés, amely az euróövezettel és az államháztartás állapotával foglalkozik, amelynek jó magam vagyok a jelentéstevője, ez egy éves jelentés. Tehát itt átfedés van e két jelentés között. De a megközelítésüket illetően különbözőek, és éppen ezért lehetővé tesznek egy alapvető elvi vitát. Először is köszönetet kell mondani azért, hogy uh, itt egyfajta észszerűsítése történik a vitának, hiszen nem csak az hangzik el, hogy az államháztartás, az eladód, eladósodottság az jó vagy rossz, vagy a kiadások túl nagyok, a jóléti állam modellje jó vagy rossz, tehát ezek ideológiai alapvonalak, hanem ehelyett megpróbálunk kritériumokat ö, felállítani, kialakítani. és ezt mindenképpen üdvözölnünk kell a jelentésben. Éppen ezért jó lenne, hogyha a vita során is komolyabban megkísérelnénk az egyes érvekkel szembesülni a jelentéstevő részéről, ahelyett, hogy egyszerűen azt mondanánk, hogy az állam eladósodottsága jó, avagy rossz. A konkrétan javasolt megoldási utat illetően zöldekként súlyos aggodalmakkal élünk ezt illetően, hiszen kihegyezve Kérdés az, hogy mi is itt a javaslat. A javaslat az, hogy magasan kell tartani az állam kiadásait mindaddig, amíg a termelési kapacitás el nem éri a teljes kapacitás 85%-át. És ez azt jelenti, hogy a jelentéstevő azt szeretné, hogy az ipari termelés területén azokat a termékeket, amelyek szétrombolják bolygónkat, és amelyeket a fejlődő országok terhére termelünk. Nos, ezen, köl, ezen termékek termelését újra fokoznánk. Ezt zöldekként nem akarjuk. Hogyha Green, Green New Deal-ről beszélünk, mi azt szeretnénk, hogyha más termelési rendszerekbe investálnánk, ahelyett, hogy a rossz termelési rendszer teljes kihasználtságát szorgalmaznánk. És itt egy alapvető egyet nem értés van közöttünk, hiszen az ipari termés átalakításának kérdése itt túlságosan kevéssé merül fel, tehát az, hogy hogyan termelünk, és más ö, adósságokat termelünk, mégpedig ökológiai adósságokat, amelyeket szinte nagyon drágán fogunk megfizetni. Tehát ez, hogy az államadóságnak különböző típusai lehetnek, pénzügyi természetűek lehetnek, épp úgy, mint a korábbi nemzedékek esetében. Nos, ez az aggodalom, ez a gondolat nem merül fel a jelentésben, és ezzel nagy nehézségeink vannak. Az állam lehetőségei lehetőségeit is meg kell szabnunk, azt illetően, hogy hol a helyes eladósodottság szintje, illetve mi a fenntartható, azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz, sőt, talán lehetetlen is, hiszen egy olyan ponthoz jutottunk, ahol az állam legitimitása merül fel kérdésként, és ezen legitimitásra ma nagyobb szükség van, mint korábban, hiszen a polgárok például Németországban legnagyobb aggodalmukként nem a munkanélküliséget, vagy a szociális állapotok romlását, vagy az ökológiai válságot nevezik meg, hanem az államadóság szintjét, illetve az, hogy az állam cselekvőképtelenné válhat. És ez az aggodalom rendkívül veszélyes. Véleményem szerint ezt az aggodalmat talán komolyabban kell vennünk, és nem csupán makroökonomiai gondolkodással kell erre reagálnunk. Végezetül még el szeretném mondani, hogy a jelentéstevő egyhelyütt az ökológiai szerkezet átalakítás kérdésére is kitér szerencsére, legalábbis említi, hogy a szükséges beruházásoknak, különlegesen állami beruházásoknak kell lenniük. Véleményem szerint az államnak szabályok révén kell gondoskodnia arról, hogy a szükséges magánbefektetések megtörténjenek, hogy a jövőben ökológiailag fenntartható termékeket tudjunk előállítani, és ne kerüljünk az a környezetvédelemmel összefüggő problémák csapdájába. Tehát az ökológia mindenféleképpen első rangú, és egyfajta keretfeltételeket biztosít az magánbefektetések számára a fenntartható fejlődés érdekében. Nos, ehelyütt egy más megfogalmazással értenék inkább egyet a szöveget illetően, és azt tudnánk inkább támogatni. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy nincs itt a többi árnyék jelentéstevő, úgyhogy most Corin Forman Kóli a szó. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek is a munkáját. Nos, a fenntarthatóság, az államháztartás fenntarthatósága hosszú mm, távon, illetve az, hogy hogyan tudjuk mindezt garantálni, nagyon fontos kérdés, már csak azért is, mert meg kell vizsgálnunk azt is, hogy rövid távon mit kell tenni, hogyan lehet beleilleszteni a rövid távú célokat a hosszú távú célokba. Nem szabad, hogy óriási költségvetési hiányokat görgessünk mindig tovább, és a következő generációkra hárítsuk ezt, főként akkor, amikor a népesség előregedésével is szembe kell néznünk, hiszen a jövőben eh, az biztos, hogy eh, az egészségügyi kiadások, illetve a nyugdíjkiadások amúgy is növekedni fognak. Ez biztos, hogy egy kicsit más megközelítést is jelent, mint amit a jelentéstevőtől hallhattuk, ugyanis eh, nagyon fontos az, hogy az inflációt is kordába tartsuk, és ezért a költségvetési hiányt fenntartható szinten kell tudnunk kezelni. A jelentéstevő utalt a stabilitási és növekedési paktumra, illetve arra, hogy esetlegesen lehetőséget lehetne biztosítani arra, hogy különleges helyzetben különleges intézkedéseket alkalmazzunk. És azután beszéltünk még arról is, hogy hogyan lehet teljes mértékben felhasználni, illetve kihasználni a termelési kapacitásokat. De szerintem nem ez a helyes megközelítés, hiszen létezik ugye a stabilitási paktum, de az utolsó évek bebizonyították azt, hogy jó időkben talán túl keveset tettünk annak érdekében, hogy a későbbi vagy rosszabb időszakokra előre gondoskodjunk. Tehát igazából nagyobb európai szintű kormányzásra lenne szükség gazdasági szempontból, és ennek kellene prioritássá válnia. A tagállamoknak jobban oda kellene figyelni a költségvetési fegyelemre, és ez igaz a nagy tagállamokra is, Németországra, Franciaországra, hiszen ők is kérték, hogy rugalmasan kezeljük a stabilitási paktumot. Mi szerintem ezekben a kritériumokban túl sokat engedtünk a múltban, és ezért is jutottunk oda, ahol most vagyunk. Ami pedig a megközelítést illeti, ugye itt utalunk arra, hogy európai szintű megközelítésre van szükség, de szerintem talán túl kevéssé gondolkodunk el azon, hogy a tagállamok azért különböző megoldásokat is alkalmazhatnak. Tehát jó az, hogyha felülről irányítani próbáljuk a gazdaságot, de azért mégiscsak a tagállamoknak is szabad kezet kell hagyni. Úgyhogy ilyen értelemben a szubszidiaritás elvét tartanám megfontolandónak. Azért is, mert hogyha jobban tudjuk ellenőrizni a stabilitási paktumot, az biztos, hogy hatékonyabb lenne, mert így el lehetne kerülni azokat a kiskapukat, amelyeket kihasználnak a tagállamok. Tehát ennyit mondanék az általános megközelítésről. Köszönöm szépen. Udó következik. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Egy dologban egészen biztos vagyok hogyha több európai polgár lenne, akiknak kolléga fejtegetéseit is hallhatnák, akkor bizonyosan még többet mondanának ezen témával kapcsolatban, hiszen az volt a véleményem, hogy a szakbizottság tanulhatott a gazdasági és monetáris válságból, és így módon olyan helyzetben lennénk, hogy tárgyalagos vitát folytassunk azt illetően, hogy mit kell tenni az államnak. Az viszont a benyomásom, hogy a populizmus és a tények félre ismerése újra ö, uralomra jutott, hiszen Hökmark úr ö, esetében is ez volt a helyzet, hiszen senki sem gondolta komolyan azt, hogy a bruttó szociális, a GDP Németországban péld, meggyengült ezen gazdasági válság során, és ennek bármi köze van az ilyenfajta felszólásokhoz, amelyeket az elmúlt öt évben hallhattunk, amikor is megpróbáltuk az elkötelezett állami politikát szorgalmazni. Tehát ilyen, a reális történések alapján nem juthatunk ilyen következtetésre, és Kikolt asszony populista megközelítése, illetve ezek a e, fejtegetések, hogy milyen messze menően kell a polgárok angodalmait tekintetbe venni, a szociális szegénység kérdéseit, a munkanélküliség veszélyét, és azt, hogy hol van egyáltalán még perspektíva az észszerű ö, gazdasági cselekvésre. Nos, ezt illetően Wortmankor kollégának adok igazat, de nem mondanám azt, hogy nem voltunk elég szigorúak követelményeinket, illetően a stabilitás és növekedési paktumban. Nem voltunk elég okosak, mert nem próbáltunk meg ott investálni, ahol az észszerű és fontos lett volna, hogy új gazdaságot építsünk fel, és ez volt a múlt csődje és senki sem tud kikerülni ebből a gazdasági helyzetből, hogyha csupán a tegnap előtti ígérgetéseket hangoztatja, vagy egyfajta ideológiát követ, ez szilárd meggyőződésem. És ezen vitával nem járulunk hozzá a helyzet javulásához. Kérem, kollégák, komolyan foglalkozzunk a jelentéssel, és az, azon gondolkodjunk el, hogy hogy tudunk az adósság csapdájából észszerűen kijutni, és egy növekedési stratégiát alakítsunk ki, és ne próbáljuk ö, tönkre spórolni az európai nemzetgazdaságokat. Ezt egészen nyíltan mondom, és éppen ezért a Gikolt képviselő árnyi e, látszat ellentéte ellen emelnék szót. Észszerű vitára van szükség az ipari gazdaság átépítését vonatkozóan, oly módon, hogy a környezetvédelmi feltételeket is figyelembe veszük, hiszen enélkül nem lesz növekedési stratégia, ez fontos. Az eredményekről kell vitáznunk, és a jelentéstevő szándékairól, csak akkor tudunk egyetérteni, nem pedig akkor, hogyha azt mondjuk, hogy az államot még gyengítsük, az állami kiadásokat savarjuk vissza, és így, így egy ördögi körbe kerülhetünk, amely egyáltalán nem kínál kiutat az európai gazdaság számára. Éppen ezért ilyen irányba mozdítanám el a vitát, és erről kérném a kollégákat, hogy térjünk vissza a régi bevált gyakorlathoz, az értelemhez, a józanészhez, és ne a régi ideológiai viták küzdőterén folytassuk tovább ezt a beszélgetést. Right, Kay Swinburne. Kay Swinburne következik. Madam Chair, Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek azoktól, akik a válságbizottságban, a válsággal foglalkozó ideiglenes bizottságban is ülnek, hiszen azok már ezt hallották, de amikor a fenntartható eh, az tartás fenntarthatóságával kapcsolatban hm, valamit is mondunk, egyértelmű, hogy szükség van arra, hogy egyformán értelmezzük eh, a, az államadóság fogalmát. Pedig a tanácsülésen is kiderült, hogy nem egyformán definiálják ezt a különböző tagállamok. Mi kerülhet bele, és mi nem? Mi az olyan, ami, ami hogy eh, de számít, és mi az, ami nem? Eh, nagyon sok tagállamban kreatív eszközöket használnak erre, majd a derivatívák kapcsán is felmerül ez, például a nem finanszírozott nyugdíj kötelezettségek pontosan egy ilyen területet jelentenek. Az államadóság fogalmának egy, egyértelmű meghatározásával kell tehát elindulnunk. Az piacról szerezzük az államok is, a kormányzatok is a pénzt. Görögország 30 milliárd eurót próbál kölcsönvenni. Ugyanakkor, amikor Franciaország és Spanyolország a GDP 20-17%-át rúgó adósságot halmoz fel, soha nem látott fejlemények ezek. Ha piacról próbálnak tőkét szerezni az államok, akkor fontos végig gondolni azt, hogy mennyi euróban jegyzett hitelt lehet egyszerre az eurózónában felvenni. Egyértelmű a beruházók számára, hogy például német ország, német államadóságot vesz, vagy kötvényt, államkötvényt vesz, vagy más tagállami kötvényt. A derivat alternatívákhoz is fordulhatunk, annak érdekében, hogy az euróban jegyzett ilyen államkötvényeket, illetve kölcsönöket más devizákra váltsunk át. Tehát rövid távon lehetnek megoldások arra, hogy államcsőd ne alakuljon ki, ha már egyszer állam háztartási válságban vagyunk. Köszönöm. Danuta Józsuvieszka következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnézést kérek, de el kellett mennem a öm, foglalkoztatásügyi szakbizottságba. A jelentéssel kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést elmondani, néhány gondolattal kapcsolatban, amelyekre szerintem nem figyeltünk oda kellőképpen, pedig ezek igen fontosak. Az első rész, amely a válságból való kilábalásra vonatkozik, a hosszú távú befektetésekre helyezi a hangsúlyt, ezeket tekinti prioritásnak, ugyanis ezek a gazdaságot is felélénkíthetik. Ilyen szempontból a K plusz F befektetések a legfontosabbak, illetve a gazdasági növekedésbe való beruházás. De ezen kívül az oktatásba is fontos befektetni, hiszen manapság gyakorlatilagban nem a, a kreatív és mobilis munka erőpiacra ö, oktatunk, és ö, az emberek nem képesek ö, gyorsan alkalmazkodni a gyorsan változó munkaerőpiaci lehetőségekhez. Tehát nagyon le- fontos lenne az, hogy ö, hosszú távon a stabilitást ilyen szempontból is erősítsük. Az Európai Uniónak ezen kívül ki kellene használni az emberi erőforrásait is, tehát ö, nem csak a bevándorlásra kellene alapoznunk, hiszen a bervándorlás nem fogja tudni az összes belső piaci, a munkaerőpiaci üres helyet betölteni. Éppen ezért a jelenlegi erőforrásokra kellene odafigyelnünk, és arra, hogy olyan programokat hozzunk létre, amelyek az 50 éven felüliek, vagy akár a fiatalok munkához jutását is segítik annak érdekében, hogy aztán később fenntarthatóak legyenek a nyugdíjrendszerek is. A második részben, amikor a költségvetési hiányokról esik szó, akkor nem igazán figyelünk oda az előregedő társadalom kérdésére ebben az összefüggésben. Márpedig ez nagy probléma már ma is, és új kihívás a tagállamok gazdaságai előtt. Oda kellene tehát figyelni a demográfiai kihívásokra, és azokra a következményekre, amelyeket mindez eredményezhet a gazdaságból való, a válságból való kilábalási politikáinkra. És aztán az államháztartást se felejtsük el, hiszen a jövő generációk, akik amúgy is kevesebben lesznek kell, hogy majd állják a mostani költségeket. Ami pedig a foglalkoztatást, illetve a fiskális politikát illeti, a generációk között kellene a munkamegosztást erősíteni, nem szabad, hogy az egyik generáció a másik terhére jobban éljen. És aztán egy nagyon fontos pont még a költségvetési hiány kérdése. Itt nagyon sok javaslatot olvashatunk a jelentéstevőtől. Én egyébként még hozzáfűznék egyet, hogy a nyugdíjjárulékok befizetésének monitorozását is szerintem kötelezővé kellene tenni. Tehát ezeket az adatokat közzé kellene tenni, és ezzel lehetne csak világosabban látni azt, hogy hogyan fenntartható az államháztartási rendszer a jövőben is. A tagállamoknak közös megközelítést kellene kidolgoznia az éves jelentések tekintetében. Az Európai Bizottság javaslatában hiányzik az, hogy a cash flow adatokra vonatkozólag milyen szabályozást kíván bevezetni. Ugyanis, hogyha a cash flow megváltozna, az nagyon sok költséggel is járna, ugyanis ezzel lehet csak megőrizni az államháztartás egyensúlyát. Nagyon fontos az is, hogy garantáljuk, hogy jobb minőségűek legyenek az egyes tagállami rendszerek, és a tagállamokban a az állampolgároknak is hozzáférést kellene biztosítani informatikai úton ezekhez az adatokhoz. És azt hiszem, hogy itt még spórolni is lehetne ezzel. Köszönöm szépen. Jean-Paul Gozesz. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és az biztos, hogy megpróbált olyan javaslatokat vázolni, amelyek előre mutatnak. Lehet egyetérthetünk ezzel, vagy sem, de az biztos, hogy ez az erőfeszítés ez érezhető az anyagból. Údó és mások is, akár jó magam is ezeket a gondolatokat végigolvastuk, jó magam például egy 300 lelkes kis falu polgármestere vagyok, végigolvastuk ezeket a javaslatokat, de igazából semmi jót nem tartalmaznak, ugyanis azt mondják, hogy jó, akkor csökkentsük az állami kiadásokat, de ezzel gyakorlatilag más kategóriájú munkavállalók számára csökkentjük a bevételeket. És hát ki kell mondani, hogy akkor költségvetési fegyelemre van szükség, és mindenkinek meg kell szorítania a nadrág szíjat. Például Franciaországban volt egy prémium, prémium az autók roncstelepre vitelével kapcsolatban. Ez nagyon jó ötlet volt, nagyon sok új autót lehetett eladni, de most azok, akik a használt autópiacon dolgoztak, kimondják, hogy most nagyon nagy nehézségekkel fog küzdeni az ő vállalkozásuk, hiszen a műszaki vizsgáztatás meg fogja szenvedni az új autók belépését a piacra. Ugye a gazdaságban azért itt nagyon kényes egyensúlyok vannak, nem lehet azt mondani, hogy csináljuk ezt, és közben másra nem figyelünk oda. Biztos, hogy mindennek meg lesz a kára vagy a haszna más területen, hiszen ezek az egyensúlyok, ahogyan elmondtam, nagyon kényesek, és nem lehet a dominót úgy meglökni, hogy közben a többi dominó elem ne dőljön le. Ugye azt mondjuk, hogy hosszú távú befektetésekre van szükség, de milyen finanszírozási módszerekkel? Vannak, akik azt mondják, hogy az oktatásban kell befektetni. Hát mondjuk ki bátran, hogy a az oktatás most nagyon megszenvedi a válságot, hiszen egyáltalán nem alakul a munkapiaci változásokhoz az oktatás minősége. Aki pedig a nyugdíjrendszerről beszél, hát ezt valóban nem lehet fenntartani hosszú távon vagy örökre. Nem mondom azt, hogy nekem csoda megoldásaim lennének, akkor talán máshol ülnék, de azért mégiscsak próbáljunk meg józan paraszt észre gondolkozni, ahogyan ezt egyébként az állampolgárok is megteszik, hiszen amikor elmagyarázzuk nekik, hogy mit szeretnünk tenni, akkor ők megkérdezik, hogy jó, itt most elveszünk pénzt, de akkor mások hogyan fognak megélni? Vagy be kívánunk fektetni egy területbe, de akkor honnan fogjuk azt a pénzt elvenni? És így tovább. Tehát a jelentést alapjában támogatom, de igazából az a nagy előnye ennek a jelentésnek, hogy megpróbál legalább felvázolni megoldási javaslatokat, de talán ezt most konkrétabbá kellene tennünk a módosításokon keresztül. A fenntartható költségvetések egész egyszerűen nem tudom, hogy miről beszélnek itt, hiszen amikor mondjuk polgármesterként kell döntenem, akkor mindig között kell dönteni, hogy most egy hosszabb távú befektetést csináljunk, vagy pedig virágokkal díszítsünk ki egy körforgalmat. Hát Franciaországban inkább ez az utóbbi érvényesül, mert ugye a választási sok logikája ezt kívánja meg. Köszönöm. Thank you, Madam Chairman. I too would like to... Köszönöm, elnök asszony, én is Szeretnék gratulálni az előadónak, kiváló jelentős készült a tolnából. Én nem a megoldásokról beszélnék, beszéltek előttem elegen erről. Én inkább azt járnám körbe, hogy a jelentés tevés beszámoló készítése a könyvitel szabálya hogyan alakulnak. egyes országok nem eh, követnek túlzottan szigorú szabályokat, amikor eh, a, arról készítenek kimutatásokat, hogy eh, államháztartási hiány, vagy államadóság, vagy a GDP, vagy a Maastrichti kritériumok teljesítése hogyan alakulnak. Jó, hogy vannak ilyen szabályok, de a közelmúltban már láttuk, hogy mi történik akkor, hogyha egy ország felülteti, hogyha ezt a kifejezést használhatom a többi országot, és az valóságnak nem megfelelő adatokat közöl. Hívhatjuk ezt kreatív könyvelésnek is, gyakran azonban egész egyszerűen arhaikus, elavult, ódivatú, idejét múlt rendszereket alkalmaznak. A deficit fogalma mindig a pénzügyminisztertől függ, attól, hogy az év végén ben hagyja el a fiókban a nagy számlákat kifizetetlenül a beszállítóknak, vagy inkább kifizeti ezeket a pénzeket. Jó lenne, hogyha a jövőben azt vizsgálná az Európai Bizottság, hogy ezek az államháztartási adatok mennyire felelnek meg a valóságnak, az előrejelzőség sem tekinthetőek exakt tudománynak, hiszen itt is vannak apróbb tévedések. Mindig optimisták az előrejelzések. Nem is olyan nagy a probléma, és egyébként is van megoldásunk. Ezt a szellemet tükrözik mindig az előrejelzések, ezért én éppen azt szeretném, hogyha a statisztikai kormányzásra, a statisztikai hivatalok függetlenségére, illetve a szigorú, szoros eh, monitoringra eh, utalnánk az államháztartás, a GDP, a nyugdíjak és más az államháztartás szempontjából fontos adatok tekintetében. Köszönöm. Uh, okay, thank you very much. Uh... Rendben. Ha megengedik, kedves kollégák, akkor én is Nekem is lenne pár keresetlen szavam. Először is tudjuk, hogy megerősített együttműködésben készítjük ezt a jelentést a Foglalkoztatásügyi Bizottsággal, és a társbizottságunk a szociális és foglalkozás ügyi szempontokat vizsgál majd az exit stratégiák tekintetében, főként a demográfiai változások tükrében illetve azt, hogy milyen intézkedésekkel lehet a szociális védelmi rendszerek fenntarthatóságát biztosítani. Ezek azok a területek, amelyek a társbizottságunk eh, feladat és hatáskörébe tartoznak inkább. A jelentés a következőképpen fog kinézni, két részből áll majd, olyan, mintha két jelentést összetűznénk. Tudom, hogy nehéz azt mondani, hogy ne ártsuk bele magunkat a foglalkoztatási és szociális ügyi kérdésekbe, hiszen a kettő elkerülhetetlenül összefügg egymással, de szerettem volna felhívni az önök figyelmét arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben próbáljunk a saját eh, tárcánkra vagy, vagy portfóliónkra eh, koncentrálni, ami pedig azt illeti, hogy mi is tartozik a deficitbe, az állam háztartás vagy köcsövetés hiány fogalmába. Azt hiszem, hogy abban egyetérthetünk, hogy új eszközöket kell kidolgoznunk annak, e, arra, hogy jobban figyelmet tudjuk követni, hogy az egyes tagállamok mit és hogyan e, vesznek számításba ezen fontos gazdasági adatok megadásánál. Oli Rén új biztos eh, a be, az off balance sheet accounting témáját Oli Rén ígérte, hogy kivizsgálja, tehát hogy a, a egyes tagállamok által az év végén készített pénzügyi kimutatásokba be nem kerülő tételek pontosan mik, mik azok, amiket egyes tagállamok nem tekintenek ide tartozónak, és amelyek éppen így bizonyos fokú mozgásteret kreatív mozgásteret adnak a tagállamoknak. A statisztikai kormányzási tanácsadói eh, tanács első jelentésre hívnám itt fel mindenkinek a figyelmét. Én voltam az az előadó, aki ennek a tanácsnak, vagy statisztikai eh, tanácsadói bizottságnak a létrehozásánál báváskodtam. És hogyha valaki, valamelyik tagállam Um, által megadó statisztikai adatokat felülvizsgálni szükséges, akkor ez az a testület, amelyhez érdemes vagy lehet fordulni, de jó lenne, hogyha a tagállamoknál nem um, kellene továbbiakban is zárt ajtókon örömbölnünk, hogyha nyitottak lennének ilyen kezdeményezésekre. Ahogy említettem, uh, nincsenek világos uh, fogalom meghatározások a hiánya kapcsolatban, de ez nem lehet kifogás arra, hogy magával a problémával foglalkozzunk, bármekkora is legyen a hiány, tudjuk, hogy nagy. Ez az egy biztosnak tűnik, hogy mennyire nagy, ez kevésbé fontos a tekintetben, hogy valamit tennünk kell a hiány csökkentése megoldás érdekében. Az persze tagadhatatlan, hogy a pontos számítások, kimutatások készítése érdekében új eszközökre van szükség, de még egyszer mondom, csak ezért nem szabad tovább halogatnunk a e, hiány csökkentés programját. Weiss úr az Európai Bizottság részéről, ha jól tudom, jelenlétével megtisztelt a szakbizottságunkat, majd idő után szeretne hozzáfűzni valamit? Köszönöm, köszönöm szépen! Jó néhány megoldással egyetértek az elhangzottak közül. Különösképpen gondolok arra, hogy szükséges a statisztikai racionalitás, a jobb mutatószámok, a jobb definíciók kérdése, és a bizottság a jövőben minden bizonyal oda fog figyelni ezekre a, a témákra, tehát ez prioritást fog képezni számunkra a munkaprogramunkban. Ezen kívül azért van néhány megjegyzésünk, vagy fenntartásunk a jelentéssel kapcsolatban. Ugyanis vannak benne talán félreértések, ezeket, ezekre szeretnék most rávilágítani. Először is úgy gondoljuk, hiszünk benne, hogy a jelentés a Mm, költségvetés stabilizáló hatására hívja fel a figyelmet. Ez nagyon fontos, hiszen eh, az elmúlt időkben eh, bebizonyosodott az, hogy az Európai Unióban szükség van kiigazításokra. Azok a tagállamok, amelyeknek óriási eh, költségvetési és külső hiánya volt, ki kell igazítsák most a költségvetésüket, és ugye itt egyfajta ciklikus időszakosságról is beszámolhatunk. Aztán a fenntarthatóság és a korosodás vagy az idősödés a társadalom erőregedésének kérdésével kapcsolatban ugye elég hosszú ideje beszélünk már arról, hogy fenntart, nem fenntartható a nyugdíjrendszer. Még a válság előtt is oda kellett figyelni arra, hogy ne lépjünk be ebbe az ördögi körbe. Nos, hát a válság csak ráerősített erre a témára, hiszen biztos, hogy itt a nyugdíjrendszert meg kell reformálni, fenntarthatósvá kell tenni hosszú távon is. Azután a strukturális reformok kérdése. is megjelenik a módosítások között. Nos, hát mi is szeretnénk erősíteni ezt az oldalt, de ugyanakkor azért vannak aggodalmaink is azzal kapcsolatban, hogy a jelentésben javasolt megoldás valóban megoldhatja a helyzetet. Ugyanis fél, félő hogy nem, hogy javulna a helyzet, hanem a jövőben destabilizáló hatása lenne ennek a megközelítésnek fiskális szempontból is. A jelentést tágabb kontextusban kell vizsgálni, és így azokat a megoldásokat is, amelyeket javasol a jelentés. A fiskális konszolidáción felül, hiszen erről ugye rendelkezik a stabilitási paktum is, a tagállamok, ahogyan a jelentésben olvashatjuk, mégiscsak eltérhetnek a stabilitású paktumtól, amennyiben az szükséges. Nos hát azt a, aztán az egészségügy és a nyugdíjreformmal kapcsolatban szintén azt olvashatjuk, hogy az előregedő társadalomból adódóan megbomlott az egyensúly, és aztán a produktív befektetésekre is utal a jelentés. Hát azt hiszem, hogy ezeket az elemeket azért még pontosítani kellene, és be kellene vinni a jelentésbe ezeket a gondolatokat is, hiszen így szélesebb perspektívába helyeznénk. Köszönöm szépen, mondja a jelentéstevő. Gengold úr. Just quelques remarques. Euh, tout d'abord, je me suis euh, livré un Nos, hát először is ne felejtsük el, hogy ez a, az anyag azért bizonyos korlátok közé szorított. És hát persze, én meg is próbáltam bölcsen, idézőjelbe téve, figyelembe venni a stabilitási paktumot, legalábbis a 2005-ös helyzetre vonatkozólag, és az európai szerződések betűjét is figyelembe vettem ebből a szempontból. Noha más jelentésekben, hasonló témakörökben ezeket nem veszik figyelembe, hiszen az euró kötvények kiadás, kibocsátásáról beszélnek egyes kollégáink, amelyről szó sincs egyelőre még, és más kollégák a költségvetési hiányok finanszírozására azt javasolják, hogy spekulatívan lépjünk fel Görögország vagy Spanyolországgal szemben. Az Egyesült Királyság, illetve az Egyesült Államok részéről ezt a javaslatot fogalmazták meg. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy vannak kötelező érvényű szerződések, amelyekhez nekünk is igazodnunk kell. Úgyhogy a jelentésben igazából megpróbáltam arra rávilágítani, hogy magunk között egyezzünk meg, egy közös álláspontot alakítsunk ki a költségvetések fenntarthatóságával kapcsolatban. Tehát én csak ennyit próbáltam ebben a jelentésben megvalósítani. Tudják, kedves kollégák, kedves konzervatív és liberális kollégák, hogy én épp úgy, épp úgy aggódom az európai költségvetések jövője kapcsán. Ugyanis, hogyha megnézzük azt, hogy a költségvetések a különböző tagállamokban milyen struktúráként épülnek fel, akkor azt láthatjuk, hogy a közkiadások a GDP-n belül nem növekedtek az elmúlt időszakban, és sőt, bizonyos tagállamokban még csökkentek is. Úgyhogy igazából a deficit problémája legalábbis az elmúlt időszakban az adóbevételek csökkenésének következménye. Nagyon fontos tehát ezt figyelembe vennünk, pontosan ezért aggódom én, és itt most a bizottsághoz fordulnék. Talán értékelni kellene, hogy mennyire hatékonyak a költségvetési bevételek ellenőrzésével kapcsolatban a tagállamok, hiszen itt egyfajta hat, nem, kevésé hatékony megközelítést láthatunk, a közpénzeken nagyon nagy nyomás van, és amikor költségvetési tervezést végeznek a tagállamok, és azt mondják, hogy magas, mondjuk 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és közben a gazdaság mondjuk csak 1%-ot teljesített, vagy még annyit sem, hát akkor persze, hogy a deficitek növekednek. Nem azért, mert a közkiadások növekedtek, és ugye ugyanakkor mondjuk az adókat csökkentették, és ennek nem volt meg az a hatása a gazdaság felpörgetésére, mint amit vártak tőle. Úgyhogy itt azért elég nagy közpénz fecsérlést láthatunk, és én pontosan ettől a, emiatt aggódom, ugyanis ez a kiadások nem hatékony tervezését is jelenti. Úgyhogy éppen annyira aggódom, mint önök, a költségvetések helyzete miatt, és aláhúzom, hogy a költségvetések nagyon sok helyen kiigazítást öm, szenvedtek el, nagyon sok tagállamban, de az is, azt is kockáztatjuk, hogyha most megint a szociális kiadásokat megnyírbáljuk, akkor nem biztos, hogy javulni fog a helyzet, mert gyakorlatilag meg fogjuk törni a gazdaság fellendülésének ívét. Én lefogadom azt, hogy ha a tagállamok költségvetési fegyelmi politikákat vezetnek be, és ugyanakkor csökkentik a fizetéseket, akkor biztos, hogy a deficit tovább növekszik, nem azért, mert a közkiadások növekednek, hanem a recesszió vissza fog térni, és azok a az adóbevételek, amelyeket vártak, nem fogják teljesíteni a hozzájuk fűzött reményeket. És akkor ugye megkezdődik majd Spanyolország és Görögország ellen a spekuláció, és így tovább. Nos, hát ezért nagyon fontos az, hogy nyitott szemmel járjunk a világban, és én is nagyon aggódom a helyzet miatt, higgyék el, a fenntarthatóság költségvetési szempontból hosszú távon szerintem is nagyon aggályos. Jó javaslatokat hallhattunk, most a bizottságnak kell ezeket megvizsgálnia. Hogyha költségvetési hiányt akarunk előidézni, akkor gondoljunk vissza a 90-es évek végére, akkor, amikor majdnem teljes foglalkoztatottság volt. A legtöbb európai tagállamban akkor kellett volna a bevételeket illetve a költségvetési töbleteket fel kellett volna használni az államadóságok csökkentésére, és nem kiadásokban kellett volna ezeket el szétporlasztanunk. De most, amikor a fogla- alulfoglalkoztatottságot tapasztalhatunk, akkor egészen más a helyzet. Hiszen most a második világháború óta a legkomolyabb foglalkoztatási válságot éljük, Nos, hogyha ezt megpróbáljuk költségvetési megszorításokkal ötvözni, akkor majd meglátják, hogy mi lesz erre a gazdaság válasza. Nem szeretnék túl hosszan beszélni. Voltak kérdések a nyugdíjakkal kapcsolatban is. Nos, hát a nyugdíjakkal kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy nem tudom, hogy 2050-ben mi lesz a helyzet. Nem vagyok jós. Aki meg tudja mondani azt, hogy mi lesz a születési ráta, vagy a gazdasági növekedési ráta, vagy a nyugdíjakba visszaforgatott GDP arány, hogyan fog kinézni 2050-ben, vagy a bevándorlás, hát annak gratulálok előre. Én nem tudom, hogy ez mind hogy fog kinézni, úgyhogy kérem, hogy moderáljuk magunkat, ne dramatizáljuk a helyzetet. Nem akarom figyelmen kívül hagyni ezeket a jóslatokat, de ahogyan a jelentés, ahogyan a elnökasszony is utalt rá, a a foglalkoztatási szakbizottság is foglalkozik ezzel a témával, tehát én itt most ebben a jelentésben arra szorítkoztam, hogy kimondjam, hogy amennyiben a szociális, az európai szociális modellnek valamilyen szerepet szánunk a gazdasági válságból való kilábalás területén, akkor a szociális szakbizottságban dolgozó kollégáknak kellene megtalálni a módozatait. Aztán a mutatószámokkal kapcsolatban nagyon fontos az, hogy egységesen lássuk őket. Például a definíciókat is egységesíteni kellene, hiszen fontos lenne azt meghatározni, hogy a gazdasági növekedés, illetve a teljes foglalkoztatottság melletti gazdasági növekedés milyen definíciót kap, ugyanis csak így lehet a költségvetési egyensúlyra törekedni, és azokra a strukturális reformokra, amelyeket az Európai Bizottság is javasol. Hiszen a, az európai gazdaság potenciális növekedési rátája elhanyagol, illetve hogy amellett most sehol se tartunk, most maximum 1%-kal számolhatunk, vagy 1,5%-kal, és pontosan ezért gondolom, hogy helyes lenne ezeket a potenciális számokat kihasználni, ami egyébként akár 8% is lehetne, de igazából ez egy bolondok vitája lenne, hiszen itt csak technikai kérdésekről vitázhatnánk. Arra van szükség, hogy a termelési kapacitások felhasználásának rátáját definiáljuk, mert így lehet tudni azt, hogy mi az egy és mi a kettő. Különben minden állam egészen máshogy határozza meg ezeket a mutatószámokat. Jó lenne az is persze, hogyha nem csak környezetszennyező autókat hoznánk létre. Igen, ebben igaza van a javaslat megfogalmazójának. Lehet, hogy a jövő gazdasága fenntartható lesz, és nem környezetszennyező. Próbáljuk meg ezt végig gondolni, de ettől függetlenül még oda kell figyelni más hagyományosabb gazdasági ágazatokra is, hiszen ezeknek is van még ma szerepe a gazdasági növekedésben. Uh, Köszönöm szépen. Azért hagytam, hogy ilyen sokáig vitezzünk erről, mert a Langen jelentést elhalasztottuk, azért volt időnk, és ez egy fontos jelentés, a Liam Hangon jelentés. A határideje a benyújtás, a módosító benyújtásának a március első hete, március harmadikán jelenik meg a bizottság e, Európa 2020-as Post Lisszabon programja. április 27-én fogunk szavazni, március 22-én fogunk még egyszer módosítókról vitázni, a májusi második plenárison kerül majd eh, zárószavazásra hogy a júniusi nyári csúcsra elkészüljön ez. Nyilván addig nem tudjuk megoldani az összes problémát, de talán mi is hozzájárulhatunk egy apró kis szeletkével a válság megoldásához. Végül lépünk tovább a ma délután utolsó napi rendi pontjára. Nyolcas számot viselése a jegyzetesek igazgatóinak díjazása és a pénzügyi szolgáltatás ágazat javadalmazási politikái hangzatos címet viseli, Szaudel Kadraui az előadójaknak, meg is adom a szót. Először is elnézést szeretnék kérni. Ez az időpont számomra kicsit nehézkes, hiszen 5 óra után 5 perccel egy másik jelentést kell úgymond megvédenem. A kollégák valószínűleg emlékeznek, a bizottság 2009 áprilisi ajánlásaira, amelyek a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájára vonatkoztak, különösen a tőzsdén jegyzett társaságokra gondolok. Ez a következő hónapok munkájának alapját képezi. De ezen kívül is vannak különböző kezdeményezések, a G20-ak, a Financial Stability Board és számos tagállami kezdeményezést is említhetek. Azt hiszem fontos, hogy az Európai Parlament egy jól megalapozott, árnyalt álláspontot dolgozzon ki. Mindenkelőtt fontos, hogy a bankok, a pénzintézetek tartsák szem előtt az erkölcsi szempontokat, ugyanakkor a gazdasági kihatásait is látni kell ennek a szakpolitikának. Tehát nem szabad a rövid távú szempontokra túlságosan nagy figyelmet fordítani, illetve ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítani. A szigorú szabályok iránt fennáll az igény, tehát szigorúbb szabályok a javadalmazási politikát illetően ezeket a szigorúbb szabályokat általános keretbe kell helyezni. A kapcsoltam például a követelményekre vonatkozó szigorúbb szabályokhoz egyes kollégek éppen most foglalkoznak ezzel a témakörrel. Számomra az a fontos, hogy az általános elveket bemutassam, amelyek a javadalmazási politikára vonatkoznak a bankágazatban és a tőzsdén jegyzett cégek esetében. Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy ezeket az ajánlásokat mennyiben tudjuk újabb elemekkel kiegészíteni, hogy az egésznek még kényszerítőbb jellege legyen. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelően kiegyensúlyozott és igazságos kiindulási feltételeket alakítsunk ki. Mindezt a gazdaság rossz állapotával és a javadalmazási politikával összhangban kell tennünk. Az elmúlt 15 év során erős növekedési tendenciát tapasztalhattunk a vállalatvezetők bérezése tekintetében. És a vizsgálatokból az derül ki, hogy ezen jövedelmek növekedése és az adott vállalatok teljesítménye között gyenge az összefüggés. Ez a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, illetve a bizottság vizsgálataiból adódik. megvizsgálták az 50 legnagyobb vállalatot e tekintetben, és ezen vizsgálatokból kiderül, hogy a távú elemek tették ki ezen javadalmazás legnagyobb részét. Volt egy sor tagállami kezdeményezés is ezen a területen annak érdekében, hogy a teljesítmény, illetve a, jövede, a jövedelmek ö, ö, nagyobb összhangját ö, jav, valósítsuk meg. Ausztria, Németország, ö, Hollandia többek között említhetők ilyen államokként, de természetesen vannak különbségek az adóztatás területén, a munka törvénykönyve szabályozásai tekintetében úgy szintén. És mindez ismételten a belső piac széttagolódásához vezethet, ezt is tekintetbe kell vennünk. A bizottság ajánlásainak kulcselemeként emelhetem ki azt a tényt, hogy a rövid távú szempontok vannak a középpontban, tehát a változó ö, jövedelmi elemek, és fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy mi történik, ha bizonyos célkitűzéseket nem érnek el az adott vállalatok, akkor egyes jövedelmi elemeket vissza kell fizetni, tehát van egy sor kérdés, amely felvetődik e tekintetben. Ö, Más szempontok például a teljesítménykritériumok, a jövedelmi szakbizottságok szerepe, a független vezetők, tehát mindezek olyan elemek, amelyek előfordulnak az ajánlásokban. Ez év december 31-ig alkalmazni kell ezt az ajánl- ezeket az ajánlásokat, illetve a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a bizottságot az általuk fogalmatosított intézkedésekről, éves bejelentési kötelezettség elfen, és a tagállamok tevékenységét a bizottság évente értékeli ezen a területen. Ahogy elmondtam, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy tovább tudunk-e lépni ezen ajánlásokon, ki tudjuk-e ezeket egészíteni, Feltételezem, hogy azt is tekintetbe kell, tekintetbe kell vennünk, amit Barney úr mondott a meghallgatáson, itt van miniszter tanácsülésen, el kell kerülnünk a magas kockázatokat. A biztos úr azt mondta, hogy független igazgató tanácsot hoznak majd létre, ezek tehát azok a témák, amelyeket a következő hetekben önökkel közösen megvizsgálok majd. Megpróbáltam Kohalinnel és mccarthy megállapodni, hogy a következő hetekben, hónapokban összejövünk majd, hogy megtárgyaljuk ezeket a témákat. Még meg kell vizsgálnunk az időtervet, azt illetően, hogy ezen tevékenységeket hogyan tervezzük majd a jelentést április 26-án, 27-én mutatjuk be és kommentáljuk, és május 10-ét tűzhetjük ki határidőnek, hogy aztán június elején erről vitázzunk, és június 22-én sor kerülhet majd a szavazásra, és a téma a plenárisra kerülhet. Ennyit mondanék el bevezetésként ezen átfogó téma kapcsán, amely bizonyosan intenzív viták tárgya lesz majd, és már izgatottan várom a kollégák kommentárjait, örülök az együttműködésnek. Okay, you're first. Kiki, te vagy az első. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm ezt a jelentést, persze most harmadjára beszélünk a igazgatók díjazásáról, a tőkekövetelmény módosítás miatt, amelyet Arlin koordinál és amelyet mindannyian már nagyon várunk, tehát elkerülhetetlenül meg kell, ismételnem kell önmagam, hiszen már beszéltünk erről. Ez olyas valami, amely az adófizetőket foglalkoztatja, nem csak eh, Angliában, hanem Európa szerte. Jelentős az adófizetők zsebének kell milyen a zsebükbe nyúlniuk, hogy a bankokat eh, megmentsék, és így eh, tulajdonossá váltak közvetve, ezért joggal érzik úgy, hogy beleszólhatnak abban, hogy eh, bankvezetők, bankigazgatók milyen fizetésben és bónuszokban, prémiumokban részesülnek. Európai konszenzusra van úgy érzem szükség e téren. Nincs azzal semmi baj, hogyha valaki pénzt keres és eh, vagyont halmoz fel, fontos, hogy ezt lehetővé tegyük, de a kaszinókapitalizmusnak ideje véget vetünk, főként akkor, hogyha mások pénzével kaszinóznak egyesek. Eh, fontos, hogy ne a kockázat vállalást díjazzuk a bankok esetében, csak Newtonig kell visszamennünk időben, hogy mm, emlékeztessük magunkat, hogy a gravitáció pontosan minden, hogyan működik, és hogy mindenkire egyformán hat ezen a bolygón, van föl és van le, jó lenne, hogyha ugyanúgy részesülne mindenki, nem csak a jó időkben, hanem a rossz időkben is az előnyökből és a hátrányokból. Fontos, hogy a rövid távú kockázatvállalást ne gerjesszük, például a bankvezetők fizetési struktúrájával. Lehman Brothers volt kiváló példa arra, hogy hol vezet ez. Még ott is, ahol a jövő, a cég jövőjétől függött a fizetésük, illetve ahol pénzügyileg érdekeltek voltak a lábon maradásban, még ott is félreértették a kockázatvállalással járó következményeket, a likviditást, a tőke követelményeket, az alaptőkét mind vizsgálni kell. Arlin egyébként ezt részben majd megteszi. Fontos, hogy a kockázat kezelők minden cégnél, szervezetnél megfelelő tiszteletben részesüljenek. A cégvezetési kérdések is előtérbe kerülnek. Jó lenne, hogyha a részvényesek nagyobb belátást kapnának abba, hogy milyen kockázati stratégiát követ egy-egy cég, egy-egy bank, egy-egy pénzügyi intézet. A prémiumokkal kapcsolatban a múlt héten olvastuk a sajtóban, hogy vannak olyanok, akik a prémiumokról lemondanak, megpróbálják ezzel az adófizetőket a maguk oldalára állítani. Vannak olyan intézetek, amelyek csökkentik a prémiumok kifizetését, ugyanakkor az alapfizetéseket jelentesen növelik. Szerintem ez sem jobb megoldás hosszú távon, hiszen valahogy mégiscsak ki kell fejezni azt, hogy milyen teljesítményt nyújt valaki. Erre a prémium egyébként a premizálás rendszer alapvetően nem rossz, csak az arányok voltak túlzottak, hiszen egyre globálisabb piacon, pénzpiacokról beszélünk, jó lenne, hogy ha bármiféle európai szabályt fogadunk el, akkor az arunknál tovább lássunk, és figyelembe vegyük, hogy világszerte milyen trendek, tendenciák alakulnak ki. Talán most is előfordulhat, ugyanúgy, mint a követelmények során is elmondtam, lehet, hogy Európa vezető szerepet játszhat például a prémiumokra kivezett, kivetett külön adót Franciaország is átvette, lehet, hogy mások is majd követik a példánkat, ha jó példát mutatunk. Haglund. Tack för ordförande. Jag kommer först säga att jag tycker det var mycket sunda inlägg både från rapportören och... Először is elmondanám, hogy Kár, hogy ez a téma utolsóként kerül ma napirendre. Tíz évvel ezelőtt még nem mondtuk volna, hogy foglalkozni fogunk egy ilyen témával ehelyütt. Csak remélhetjük, hogy egyes ágazatok a jövőben észszerűbben járnak majd el, és észszerűbbé válik a vállalati kultúra a kockázatkezelés tekintetében. Ugyanakkor azt is el kell fogadnunk, hogy ajánlásokra van szükség ezen a területen, hiszen európai szinten és nemzetközi szinten is egyaránt megmutatkozott ennek szükségessége. És ezt a témát mindenképpen kiegyensúlyozottan kell megközelítenünk az alternatív beruházási ö, alapokról szóló irányelvvel összhangban. Hiszen van egyfajta populista megközelítésmód, amelyel gyakran élnek a közve, közvélemény felé, és jelentős nyomás nehezedik ránk politikusokra, hogy tegyünk valamit. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezeket a területeket szabályozni, el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen messze menjenek ezek az ajánlások. Tény az, hogy a vállalati kultúra egészen más országról országra. Az én országomban például nincsenek ilyen jellegű nehézségek erre is tekintettel kell lennünk, amikor ezt a témát tárgyaljuk. Azaz, hogy figyelnünk kell arra, hogy ne menjünk túl messzire. Gondolnunk kell arra, hogy vannak bizonyos rendszerkockázatok. És ezek a bónuszokat is érintik. és természetesen megvannak az okai annak, hogy miért vannak bizonyos fajta jövedelmi rendszerek az egyes vállalatoknál. Hiszen ezeket nem azért hozták létre, hogy az igazgatók, a vállalatvezetők sok pénzt keressenek. Itt eredetileg az volt a cél, hogy a jóléti modellt a lehető legszélesebb alapokra helyezzük. és természetesen az is igaz, hogy az a jövedelmek gyakran aránytalanul magasak, azonban ö, ennek eredetére is gondolnunk kell, amikor kötelező szabályokat akarunk kialakítani. Fontos a tagállami felügyeleti hatóságok létrehozása, amelyek foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel, tehát jó lenne, hogyha új kötelezettségek keletkeznének ezen a területen. Hiszen kérdés az is, hogy erre van -e egyáltalán elegendő forrás. Tehát mindent összefoglalva úgy vélem, hogy sikerülnie kell kiegyensúlyozott egyen súlyt létrehozni. Azonban nagyon sok politikai populizmus van ezen a területen. Uh, Köszönöm szépen, nincs rá szúr következik. Köszönöm szépen. Kedves El képviselő úr, nagyon örülök annak, hogy ilyen kiegyensúlyozott az ön hozzáállása, és lenne egy kérdésem is önhöz. Amennyiben nem lett volna gazdasági válság, vajon most egyáltalán beszélnénk erről a témáról ön szerint? Hiszen a vonatkozó jogszabályok igazából mind az átláthatóságra vonatkoznak, az információk, tehát a a javadalmazásokra vonatkozó információk átláthatóságára vonatkoznak csak. Nem tudom, hogy ha a válság nem következett volna be, akkor erről a témáról egyáltalán beszélnéhetnénk-e most ilyen nyíltan. Azután szerintem különbséget kell tudni tenni különböző problémák között. Egyrészt vannak ugye olyan mechanizmusok, amelyek bebizonyosodott, hogy nagyon negatívak, nagyon károsak. És hát aztán vannak azok az egészséges szabadpiaci működéshez kötődő mechanizmusok, amelyek nagyon is elfogadhatóak. A mostani helyzet azonban patológiás. És a második fázisban talán majd arra kell összpontosítanunk, hogy a problémát teljes egészében megvizsgáljuk, Ugyanis, hogyha most nem lett volna gazdasági válság, akkor nem tudom, hogy a fizetések kérdése ennyire világosan kiemelkedett-e volna. Ugye a mostani tervezett jogszabály arra kíván megoldást kívánni, hogy a vállalás, illetve az ahhoz kapcsolható javadalmazást próbáljuk megszabályozni. Hogyha például állami támogatásokról beszélünk, vagy javítja magát az előadó, hogyha a privát szférát, illetve a közszférát nézzük, akkor egészen más a fizetések helyzete ebben a két szférában, és pontosan ez az, ami mondjuk patológiás esetekhez vezethet. Tehát, hogyha megpróbálunk majd a közszférára összpontosítani, akkor ott valamilyen értelemben lehetne a fizetéseket maximalizálni. Tehát különbséget kell tennünk a köz és a magánszféra között. Nem tudom, hogy normális esetben, hogyha nem lenne válság, akkor milyen piaci helyzet lenne most éppen. Próbáljuk meg, a, próbáljuk meg abból a normális helyzetből kiindulva megalkotni a jogszabályokat, hogy ne szabályozzuk túl a piacot. Ami pedig a felügyeletet illeti, hát igen, én is úgy gondolom, hogy ez egy járható út, ennek van értelme, ezzel ki lehetne kerülni bizonyos kockázatokat, bizonyos veszélyforrásokat, tehát ez egy nagyon fontos eleme a, sőt, központi eleme a jelentésnek, de egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy azért óvatosabban kellene haladni, hiszen itt az európai gazdaság versenyképessége forog kockán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Havi. Azt hiszem, hogy nagyon sokat elmondtak már a kollégák a prémiumokkal és díjazással, fizetésekkel kapcsolatban, nem csak a bankágazatban, amivel én foglalkozom konkrétan. Jó volt azt látni és hallani, hogy az előadónk és a kollégák felvázolták átfogóan ezt a kérdéskört. Ez jó kiindulási pont. Tudom, hogy nem volt időnk sajátos módon egy meghallgatásra, de a szakértők véleményét mindenképpen ki kell kérni, hiszen roppant összetett uh, bonyolult terület ez, és mindenképp el kell azt eh, kerülnünk, hogy egy preskriptív javaslatot tegyünk. Szerintem elveket kell lefektetnünk, amelyekhez minden tagállamban a díjazásnak, eh, a fizetéseknek, a prémiumoknak eh, tartaniuk kell magukat, és az alapvető célokat kell kitűzni, nem csak etikai kérdések mérülnek itt fel, bár ezeket sem szabad elkerülni, kikerülni, hiszen a válság rávilágított az etikai kérdésekre, hiszen sajnálatosan az etika teljes hiányát tapasztaltuk. A központi célunk az kell, hogy legyen, hogy uniós szinten a pénzügyi intézmények és intézetek stabilitását védjük, szilárdítsuk, ezért ilyen elvi megközelítés lehet a legcélre vezetőbb. Ahogy már említettem, vannak bizonyos területek, ahol egyértelmű, hogy mit kell tennünk, a részvényesek felelősségvállalása, sőt, gyakran itt is problémák voltak, hiszen a részvényesek is abban voltak érdekeltek, hogy minél nagyobb kockázatot vállaljanak, hiszen így is ők több pénzt keresnek, ezt kell átgondolni, végiggondolni A befektetők ennek nagyobb beleszólást kell adni, és nem csak a befektetős, befektetőknek, hanem általában eh, az érintetteknek is beleszólást kell adni abban, hogy a banki eh, és pénzügyi ágazatban a díjazás, eh, a premizálás hogyan alakuljon, főként igaz ez a banki ágazatra, sokkal nagyobb fokú átláthatóságra van szükség, hiszen az átláthatóság ezen a területen arra ösztökéli majd a cégeket, hogy pontosan olyan döntéseket hozzanak, amelyek nem irracionális kockázatvállalást jelentenek, eh, eh, meg hiszen kiderül, hogy csak a saját zsebüket akarják megtömni felelőtlen döntéseken keresztül. Többen elmondták már, hogy nincs az a baj, hogyha valaki sok pénzt keres, a pénzügyi intézmények, a pénzügyi piac fontos szerepet játszik a gazdaság egészében, de egyértelműen meg kell húznunk a vonalat, mi szerint nem szabad premizálni a bal sikert, a kudarcot. Ma pedig sajnálatos módon az a az a helyzet alakult ki, hogy amikor a bankárok azt mondják, hogy idén köszönik, de visszaadják a prémiumukat, akkor az olyan, mintha valami óriási nagy e, gesztust gyakorolnának ezzel, miközben hát e, borzasztó munkát végeztek, hát miért is járna nekik prémium? Nem változott tehát az alaphozzáállás, nem változott az egész szellemiség ennek az ágazatnak, e, egyértelmű, magától értetődő kellene, hogy legyen, hogy nem is kaphatnak semmiféle prémiumot azok, akik ilyen gyalázatos módon kezelték a pénzügyi piacot. Jó lenne, hogyha 27 tagállam itt egyformán járna el, egyértelmű üzenetet kell küldeni a pénzügyi piacok számára, hogy nem akarjuk privatizálni a profitot, hanem szeretnénk, hogyha sajnálatos módon ideig az volt, hogy, amik, hogy a privatizálták a profitot, és államosították a veszteséget. Ennek véget kell venni, mi ezt nem fogjuk engedni, hosszú távon ez fenntarthatatlan, a kockázat vállalóknak kell a kockázatot viselniük is, hogy a veszteséget is. Sven a következő hozzászól, mondja az elnök. Just, just very briefly. I was surprised about some of the... Csak nagyon röviden. Nagyon megleptek bizonyos megjegyzések, miután többen említették azt, hogy itt igazából populista megközelítésről van szó, sőt, egyesek még arról is beszéltek, hogy az európai gazdaság versenyképességét kockáztatjuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a válság elemzése azt mutatja egészen világosan, hogy kicsit túl magas kockázatért túl magas prémium járt, és itt ezen a területen szükség van a szabályozásra annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a problémát. Ugyanis ez egy, ez egy rövid távú ösztönzés, de azt is láthatjuk, hogy egész egyszerűen nem működik a józan paraszt ész bizonyos ágazatokban. Ez nem populizmus, egyáltalán nem kockáztatjuk Európa versenyképességét, hiszen pont az európai vállalkozások akkor lesznek versenyképesek, hogyha azokat a gondolatokat foganatosítjuk, amelyeket pontosan a válságból tanultunk meg. Ugye itt az igazgató tanácsok, illetve a felügyelő bizottságok egyáltalán nem úgy működtek, hogy a részvényesek érdekeit nézzék, és a gazdaság egészének érdekeit sem tekintették szem előtt. Úgyhogy a bizottság által lefektetett alapelvek eléggé ködösek, és azok az elvek, amelyek ködösek, azok még azt a papírt sem érik meg, amire leírták őket. Éppen ezért mondjuk ki, hogy hosszú távon van szükség az ösztönzésre, a hosszú táv pedig az minimálisan egy gazdasági ciklust jelent. Hogyha a teljes gazdasági ciklusnál rövidebb időre adunk ösztönzéseket, akkor túl magas marad a kockázat. Németországban például az új jogszabályok ma azt mondják, hogy három évről van szó, de három év túl rövid idő ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a túlságosan magas kockázatvállalást akkor, amikor a gazdaság éppen egy felévelő fázisban van. Tehát hogyha van rugalmas része a javadalmazásnak, akkor azt egy teljes gazdasági ciklusra kell kivetíteni, vagy előrevetíteni. A másik legfontosabb alapelv világos, hogyha van rugalmas rész, akkor ez pozitív és negatív irányba is létezzen, és harmadsorban pedig világosan korlátozni kell a javadalmazáson belül a flexibilis részt, itt maximum 25%-ot lehetne megengedni, de én szeretném azt is kiemelni, hogy itt a legfontosabb kérdés, amely pontosan a válságból derült ki, nem csak az, hogy milyen szintű kifizetések történnek meg, hanem hogy egyáltalán ezt a fajta túlzott kockázatvállalási kultúrát, ezt szüntessük meg, ezt ne ösztönözzük, főként ne a javadalmazáson keresztül. Olyan szabályokra van szükség, amelyeket majd az ön jelentésében fogunk megfogalmazni, amelyben pontos, kötelező érvényű, világos, nem ködös megfogalmazások szerepelnek, és végre vonjuk le a következtetéseket a válságból. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéstevőnek el kellett mennie, méghozzá a transport szakbizottsághoz, és most a kollégái írják le a fennmaradó vitát, és aztán majd talán még Bulman úrnak is visszaadom a szót, hogy ő maga a részéről is lezárja ezt a vitát. Jean-Paul kapja meg a szót. Csak nagyon röviden, elnök asszony, én azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amelyet már a holnap megtárgyalásra kerülő jelentésben is megbeszéltünk. Ugye van egy virtuális és egy valós gazdaság. Beszéljünk a legitimitásról. Vajon legitim-e ilyen óriási javadalmazásokat bezsebelni a társadalommal szemben? Hiszen jelenleg a pénzügyi világban keresnek a legjobban az emberek. A matematikusok és a mérnökök el fognak menni brokernek és nem fognak többé energia, megúj, megújuló energiaforrások kidolgozásával foglalkozni, vagy utakat, vagy hidakat építeni. Itt erről is szó van, hiszen nem tudom, hogy tudják-e, hogy egy banknak, például a Société Générálról beszéljünk, ez egy francia bank, a franciák szeretnek francia ö, példákkal ö, példálozni. Nos, ö, az igazgató a 30. volt ö, a bérlistán, de ki volt az, aki előtte szerepelt? Hát azok, akik a legnagyobb kockázatot vállalták rövid távon, és aztán két év múlva mi történt? Kaptak egy szép kis welcome bónuszt, elmentek egy másik bankhoz, és ott megint csak elkezdték ugyanezt a fajta munkát. Tehát itt azért nem azokat kell tönkretenni, akik bérből és fizetésből élnek, de azért valamiféle igazságosságra szükség van, és a munkáért megfelelő bért kell adni, és nem túlzott bért. Tehát én azt mondom, hogy holnap a hedge fundokkal kapcsolatban is ezt az álláspontot fogom vállalni, hiszen akkor, amikor Dubájban a ugyanezt történt ugyanis Dubájban is, ahol kipukkadt az ingatlan buborék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudtam jelen lenni, amikor a jelentéstevő megtartotta beszámolóját, de a kollégák által mondottakra szeretnék reagálni. Nagyon fontos, hogy Európai Parlamentként a nép képviselőjeként foglalkozzunk a javadalmazás ezen kérdéseivel, hiszen a polgáraink egyszerűen nem értik, hogy hatalmas összegű bónuszokat fizetnek ki, olyan bankok dolgozói számára, amelyek tönkre mennek. Mindez rosszul hatott a pénzügyi ágazat stabilitására, a kockázatvállalást ösztönözte, és többek között oka volt annak, amiért is most állami forrásokkal kell a bankokat megtámogatnunk. Tehát a jobb eljárásmód követelménye alapelve a bankokkal szemben azt hiszem, hogy fontos. Azt hiszem, hogy ez nem lesz egyszerű, nem lesz egyszerű ezt megvalósítani. és mindenféleképpen szabályokra van szükség, ez az egyetlen helyes megközelítésmód. Az Európai Bizottság javaslata helyes megközelítést tartalmaz az alapelveket illetően, és Hollandiában a bankok magatartását illetően meg kell néznünk a bónuszoknál, hogy egyenlő mozgástér jön létre az ágazat szereplői számára Európában. A bizottság a tagállamokra hagyja, hogy hogyan hajtják végre ezeket a szabályokat, azt hiszem, hogy ez helyes, de az Európai Felügyelő Bizottságnak is szerepet kell szánni abban, hogy az egyenlő mozgásteret megőrizzük ezen a területen, ebbe az irányba kell haladnunk, azonban a célkitűzést is szem előtt kell tartanunk, és ebben egyetértek a kollégákkal, tehát nem szabad túlságosan részletes szabályozást kialakítanunk, amely akár akadályt jelentene a bónusz adó nem igazi megoldás véleményem szerint, amelyet egyes országok bevezettek, hiszen ez nem csökkenti a kockázatvállalást, hiszen ez kellene, hogy legyen a célunk. Gondoskodnunk kell arról, hogy Európában egységes szabályozás jön létre, és egyenlő mozgástér. Köszönöm, Edward. If we were today discussing the astronomical... Arról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy milyen csillagászati összegeket keresnek a focisták, a filmcsillagok, vagy a zenészek, a pénzügyi ágazatban dolgozókról beszélünk, akik hasonlóan csillagászati összegeket keresnek, biztos vannak valami igazi oka. Engem is roppantul bosszant, hogy a legbrilliánsabb elmék ahelyett, hogy valami hasznosat kezdenének magukkal, és mondjuk mérnökké válnának, a pénzhajhászás útjára lépnek. Egyes fakultásokon, tan, karokon, tanszégeken úgy vadásznak diákokra, miközben mindenki tőzsdecápa akar lenni. Érthető, hogy ez az ágazat ennyire vonzó volt korábban. Tudjuk, hogy most már eh, mindenhol máshol keresnek eh, azok eh, állást is megélhetést, akár mondjuk kertészként is, akik korábban vezető pénzpiaci menedzserek voltak. Egy egész ágazatot kellett megmenteni adófizetők pénzéből. Azt hitte a pénzpiac, hogy majd saját magát, mint hogy az báróként saját magát hajánál fogja kiúzza a, a slamasztikából, de ez nem sikerült, és az állami beavatkozás elengedhetetlenné vált. Hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor arra kell választ adnunk, hogy ez a gyakorlat vezetett-e a lufi bukkanásához a túlzott kockázat vállalás okozta-e ezt a válságot. Az egyik oka biztosan ez volt. Lehet, hogy most populizmusra vádolnak majd, de az adóvezetőknek kellett megint a zsebükbe nyúlniuk, hogy megmentsük a bankokat, és megelőzzük a pénzpiaci összeomlást. Ezért nem kell elnézést kérnünk, mi az embereket, az adófizetőket, a választókat képviseljük, ők állták a cechet, ezért minden okuk megvan arra, hogy bizonyos elvárásokkal lépjenek fel, hogy az általános közvélemény számára elfogadható elveket vezessünk be ezen a piacon. Ennyit szeretem volna hozzáfűzni. Köszönöm. Ole. Sorry, I was a bit late, madam. Elnézést, egy kicsit késtem, de hát 8 óra óta repülőtéren várakoztam reggel óta. Nos, hát szerintem mindenképpen reagáljunk, de az biztos, hogy jó lenne, hogyha kiegyensúlyozottan vagy óvatosan közelítenénk meg ezt a kérdést. Hazámban legalábbis a vita nem csak arról szól, hogy a bankokat célozzuk meg, hiszen nagyon sok bank nagyon jól végezte a munkáját, nem az összes bank, de kis cégekre is ugyanígy kiterjed majd ez a jogszabály. És ezzel gyakorlatilag a bónusz rendszert, illetve javadalmazási rendszert reformálnánk meg, mert ez egyszerűen elfogadhatatlan nagyon sok helyen. Ugye régebben mindig is azt mondtuk, hogy nem lehet ráhúzni mindenre ugyanazt a megoldást, és hát ez ebben a kontextusban is igaz. Remélem, hogy így kiegyensúlyozott megoldáshoz jutunk majd el. És persze, ne legyünk populisták, de azért megértem azt, hogy kint nagy harag van, és oda kell figyelnünk, és reagálnunk kell erre a felgyülemlet haragra, frusztrációra. Elnök, köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne jó magamnak is. Ugye nagyon sokat beszéltünk a kockázatról, és persze kérhetjük azt a felügyelőktől, hogy a likviditás vagy a tőke tekintetében hozzanak olyan szabályokat, amelyek révén meg tudjuk védeni magunkat, és amennyire lehet csökkenteni tudjuk a kockázatokat a pénzintézeteknél is. De igazából itt most már a morális vagy az etikai kérdéseknél tartunk, vagy a vállalati vagy üzleti kultúra kérdésénél is. Nem mondhatjuk azt most, hogy hát akkor majd a felügyeleti szervek eldöntik, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon nehéz magát a magatartást szabályozni, megváltoztatni. Tehát itt igazából struktúrákra van szükség, mint például stakeholder fórumokra, vagy olyan helyszínekre, ahol az igazgató tanácsok maguk is érthetik, hogy kulturálisan vagy morálisan miféle nyomás nehezedik most ő rájuk. Úgyhogy talán itt most eljutottunk már abban a stádiumba, amelyben már nem elegendő az, hogy néhány pénzintézet, illetve a bankra kiterjeszteni ezt a szabályozást, hanem tőzsdére bevezetett cégek, vagy a pénzügyi, pénzügyi szolgáltatók területére is ki kellene terjeszteni ezt a megközelítést, hiszen itt egészen más a helyzet, mint egy olyan ágazatban, ahol a, az adófizetők pénz, nem az adófizetők pénzéből segítik ezeket a vállalkozásokat. Tehát itt igazából nagyon érdekes megnézni azt, hogyha visszamegyünk az időben, mondjuk 20 évet, akkor azt láthatjuk, hogy a társadalomban a gazdagabbak, illetve a szegényebbek közötti különbség sokkal kisebb volt, mint most. És azt is láthatjuk, hogy ennek a, a szakadéknak a növekedése illetve a hitel állomány növekedése összefüggnek, tehát egyenesen arányosak. Tehát amikor az emberek egyre több hitelt vesznek fel, akkor látnunk kell azt is, hogy mi történik azokkal, akik ezteket a hiteleket folyósítják, tehát ők gazdagodnak meg. És most a pénzügyi válság után mégiscsak vissza kell fizetni ezeknek a hiteleknek egy jó nagy részét. Ez kicsikét olyasmi, mint amikor az a fő feladat, hogy a társadalom leszakadó rétegei, illetve a leggazdagabbak közötti szakadékot végre csökkentsük. Elérkezik az az idő, amikor még akár liberálisként is, én is azt mondom, hogy me a kulpázom, valamit azért mégiscsak kell szabályozni, mert eh, ami elég, az elég. Én is azok közé tartozom, akik eh, eljutottunk erre a szintre. Ugye például ez a ö, eh, mobil tarifákra is vonatkozik, épp úgy, mint a politikai ö, meggyőződésemre. Tehát itt igazából nem csak kockázati kérdésről van szó, nem csak a bónuszokról van szó, hanem a teljes javadalmazási csomagról van itt most szó. Tehát minden bizonyal érdekelni fog az a javaslat, amelyet majd megkapunk a végén, és jó magamnak is lesznek majd javaslataim, de az biztos, hogy szerintem most már szükség van arra, hogy bizonyos dolgokat lefektessünk, papírra fektessünk. A jelentésnek az címe az úgy van megfogalmazva, hogy minthogyha legalábbis egy megoldás mindenféle esetre vonatkozhatna a tőzsdére bevezetett cégek, illetve a pénzügyi szolgáltató cégekre, hiszen azért ezeken belül is nagyon nagy különbségeket láthatunk. Én majd vissza fogok még térni most Údóhoz, aki majd a jelentéstevő nevében összefoglalja az elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök asszony megadta nekem a szót, aki most itt a frakciónk jelentéstevőjétenket Rávit képviselem. Nem szeretnék most a jelentéstevőnek gratulálni a felütésért, hanem az elnök asszony javaslatára a világos szabályok és piaci erők összefüggését tagra, nem azt hiszem, hogy mindkét jelentéstevő, akik felelősek ezért a témáért kadrai, a saját kezdeményezés jelentéssel és megkárti asszony a CDA jelentéssel szintén világosá tették, hogy mennyire fontos, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Itt a Gazdaság és Monetáris Szakbizottságban mindenképpen látnunk kell a gazdasági válság eredményét, az ebből adódó következményeket, hiszen az emberek fizetik meg ennek következményeit, elveszítik munkahelyüket, nem tudnak új gazdasági tevékenységet folytatni, és a nemzetközi szintéren még súlyosabb helyzetek alakulnak, egyesek elveszítik a lét minimumokat, lét feltételeiket, és természetesen itt az államoknak felelősségteljesen kell eljárniuk, erről vitázunk ma, de a magánpiaci, magángazdasági szereplőknek is felelősségteljesen kell viselkedniük, hogy újra egészséges helyi egyensúly alakuljon ki nem szeretnék sok szót ejteni erről, mert nagyon nyitottak vagyunk a kollégák elképzelése irányába, és reméljük a jó együttműködést. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Ahogy az előadó is elmondta, de elmondom még egyszer, a, az április 26-a ülésen fogjuk tárgyalni a jelentés tervezetet. Május 10-én a, kell benyújtani a módosításokat. Június 1-én eh, fogunk ez, fogjuk ezeket tárgyalni, júniusban később szavazni, és a júliusi plenárison kimegyünk eh, záró szavazásra bocsájtani. Köszönöm mindenkinek, ezzel a mai ülésünket lezárom, és holnap reggel 9 óra